Folyamatosan frissítjük az értékeléseinket, amelyeket ezekről az információkról készítünk, sőt az új technológiák egyes költségeivel kapcsolatban kimondottan frissített információkat alkalmazunk. És egy, még egy szó az irányításról, ami olyan terület, ami különösen fontos mindannyiunk számára, gyakorlatilag itt a teremben mindenki számára. Szerettem volna megemlíteni, hogy ma délután, ahogyan ezt rendszeresen megtesszük, a főigazgatókkal találkozunk, az energia és éghajlat éghajlatváltozásért felelős főigazgatósakkal, hogy kiemeljük a nemzeti tervek fontosságát, ezt ugyanis nem lehet elégszer hangsúlyozni, és valóban együtt kell működni annak érdekében, hogy mindenki, az érdekelt felek és különösen a beruházási közösség tudatában legyen annak, hogy ezek a tervek hogyan fognak működni az elkövetkezendő években a tagállamokban, annak érdekében, hogy a célkitűzéseinket eh, Meghatározó. 18 másodperccel léptem túl az időt, elnök. Köszönöm szépen, Szonyemberg úr. Jó reggelt kívánok, köszönöm szépen. Tulajdonképpen már elhangzott az, amit én is el szerettem volna mondani a DJ Climate Action részére. Én is üdvözlöm ezt az ellenőrzést, és valóban fontosnak tartom a politikai prioritások szempontjából, hogy mennyire fontosnak tartják az éghajlatváltozást, illetve az ezzel kapcsolatos megállapodást. A hét fő kihívás gyakorlatilag a saját értékelésünknek is megfelel, és egyetértünk azzal, hogy nagyon fontos a jogalkotási vitákat tájékoztatni a tanácsban és itt a parlamentben egyaránt, és azt gondolom, hogy nagyon fontos, érdekes elemek szerepeltek az ellenőrző jelentésben, ami ösztönzőleg hathat a jövőbeli munkánkra. Azt is nagyra értékeljük, hogy a számvevőszék a politikai valóságot tekintette meg a tagállamokban, megnézte azt, hogy unió szinten mit kell tenni, mi az uniós hatáskör az éghajlatpolitika, energiapolitika területén, illetve azt is megvizsgálta, hogy nemzeti szinten érdemese fellépni, vagy inkább uniós szinten, és azt is értékeljük, hogy az ellenőrök független felek, itt megállapítottuk, hogy ez a jelentés valóban ösztönözheti az éghajlatváltozás és energia ügyi vitákat, és ebben a tekintetben pedig azt gondolom, hogy egy nagyon erőteljes kommunikációs eszköz lehet az érdekelt felek irányába, illetve a polgárok irányába annak érdekében, hogy a tájékoztatást és a kölcsönös megértést elősegítse. Ezért az ajánlásokat nagyon szívesen fogadjuk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, szerintem Jávor úr jelezte, Mindenképpen akar valamit mondani, ragaszkodik hozzá? Kérem, akkor egy percben legy, fejezze ki. Köszönöm szépen. Én is szeretnék azért néhány elképzeléssel hozzájárulni ehhez. Azt gondolom, hogy ez a jelentés nem csupán a rendszeres vitáink listáján szereplő jelentés, hanem ez egy olyan jelentés, ami egy nagyon fontos Európai Uniós témával foglalkozik, ez pedig az éghajlatváltozás elleni küzdelem. Most a teljes európai energiaügyi rendelettel kapcsolatos vita kellős közepén tartunk, és ezért alapvető fontosságonak tartom, hogy ahol most tartunk a célkütőzéseink elérésében, és a jelentésnek is az a fő következtetése, hogyha nincsen valamilyen plusz erőfeszítés, akkor egyszerűen nem fogjuk elérni a 2030-as, 2050-es célkitűzéseinket. Ezért azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos az ezzel kapcsolatos vita. Én azt javasolnám egyébként, hogy akár itt a Koncakbizottságban tartsunk egy szélesebb körű vitát, ugyanis ne csak a szabálytalanságokra összpontosítsunk, vagy a teljesítmény alapú költségvetés készítésre. Szerintem azt fontos megbeszélni, hogy az éghajlatváltozással kapcsolatban milyen költségeink vannak. Most tartunk a vita kellős közepén, és nagyon fontos, hogy ezt a témát részleteiben is megvitassuk. Köszönöm. Köszönöm szépen, Jávor úr. A munkadokumentumot a képviselők is megkapják. Azt hiszem, hogy Lovén úr is eh, számos jelentésen dolgozott már a e témával kapcsolatban, úgyhogy erre majd egy későbbi szakaszban is vissza fogunk térni, és remélem, hogy lesz akkor lehetőség egy hosszabb, részletesebb vitára ezzel kapcsolatban. Schmidt asszony szerintem nem kell visszatérni most már azokra a pontokra, amelyeket felvetettek, Szerintem pipáljuk ki ezt a napi rendi pontot, köszönöm a jelentéstevő munkáját, és kérem, hogy az, mielőtt az ITRE, nagyon örülök, hogy az ITRE bizottságba való távozása előtt még ismertette velünk ezt a jelentését. Térjünk át akkor az ötös napi rendi pontra, ami egy műhely találkozó az ellenőrzés 2020 utáni uniós reformjáról megvalósítható küldetés. Szerintem ennek a mondatnak a végén egy kérdőjelet kell elhelyezni. Valóban van erre lehetőség, tehát ez egy megvalósítható küldetés. Itt van a program előttünk, úgyhogy azt láthatjuk, hogy az első napi rendi pont Greszle asszony üdvözlő szavait, de Greszle asszony nincs itt, úgyhogy nagyon röviden fogok majd fogalmazni, hogy üdvözöljem a műhely résztvevőjét. Ez egy különösen fontos téma annak érdekében, hogy megáll, felállítsuk az egyensúlyt, annak érdekében, hogy az uniós alapokat megfelelően költsük el, és biztosítsuk, hogy ne terhelje túlságosan a kedvezményezetteket, illetve a kérelmezőket az administratív feladat. Foglalkozunk ezen kívül a teljesítmény mérésével, ne csupán a megfelelést kell mérni, hanem a teljesítményt is. Ez már önmagában is megérne egy külön vitát, és a mixben egyéb témák is lesznek, hogy lehető legjobban le kell egyszerűsíteni a dolgokat. Beszélünk tehát egy egységes, egyszeri ellenőrzésről, ellenőrzési módszerről, kockázatalapú rendszerről, illetve módszerről, ez egy eléggé fontos és nagy téma, rengeteget beszéltünk már erről, és remélem, hogy ez a workshop is segít majd abban, hogy ezeket a fontos témákat megvitassuk. Most pedig akkor áll és adom a szót Novakov úrnak, aki a jelentéstevő témával kapcsolatban és vezetője ennek a workshopnak. Köszönöm szépen, elnök úr, üdvözlöm Önöket itt ma reggel. Workshop dedicated. Ezen a workshopon, amit a 2020 utáni időszak értékelésére szánunk. Ma reggel, amikor besételtem a parlamentbe, azon gondolkoztam, hogy mit kellene tennünk annak érdekében, hogy elkerüljük azt, hogy ez csak egy újabb workshop legyen, egy újabb témáról. Azért nézzünk szembe a tényekkel, gyakran megtörténik a parlamentben, hogy egyre másra szervezzük ezeket az eseményeket, különböző látogatók jönnek, különböző témakörökben, de én azt gondoltam, hogy ma úgy szeretnék elmenni innen, hogy legyen egy elképzelésem, hogy gyakorlatban mit tehetnénk, akkor sikeresek leszünk. Ha van valakinek egy jó ötlete, és nekem van, és ez közös köztem és önök között, akkor tovább haladhatunk. Úgyhogy az ötletbörze, különösen most, éppen nagyon időszerű, mert nem sokára megkezdődik a több éves pénzügyi keret újabb vitája, a CPR-nak a következő fordulója, és Nyilvánvalóan annak része lesz majd az auditálás eredménye is. Ez nem csak arról szól, hogy a költségvetést hogy alakítsuk, melyik programra mennyi pénzt szálljunk. A teljes képet kellene látnunk, ami csak akkor megy, hogyha megnézzük, hogy a kedvezményezettek hogyan látják ezt őket is auditáljuk, őket is ellenőrizzük, ők nem csak pénzt kapnak. Úgyhogy annak érdekében, hogy a kedvezményezettek életét megkönnyítsük, és ugyanakkor jobban költsük el az EU-s költségvetésben kiszabott pénzeket, ehhez átláthatónak és koherensnek kell lennünk. Ez csak akkor történhet meg, hogyha az auditálást megreformáljuk. Legalábbis én így gondolom. Nem tudom, hogy hogy fogjuk ezt hívni, de valami hozzáadott lépést kell kidolgoznunk. Miért egy kedvezményezett, miért kell, hogy többen ellenőrizik egyszerre a minősítő a nemzeti intézetek, az EU-s intézmények. Miért? Többször elmesélték nekem, hogy vannak olyan esetek, ahol egyetlen egy kedvezményezetről beszélünk, mondjuk a közlekedési szektorban, akit egyszerre auditál öt különböző testület, de ugyanarra a projektre. Önök szerint hogyan koncentrálhatna projektre ez a kedvezményezett? Nem gondolják, hogy az összes energiája arra fordítódik, hogy az auditálásnak megfeleljen, hogy a felügyelőket vagy a szakértőket megválaszolja? Nem tudom, tehát igen, komoly ellenőrzésre van szükség. Én ebben hiszek, nem az ellenkezőjét állítom, de azt gondolom, hogy jobban kellene gazdálkodni kevesebb erőforrásból. Ez csak úgy történhez meg, meg hogyha kockázat alapú ellenőrzéseket végzünk. Az mit jelentene? Öt év múlva azok, akik a programok igazgatásával foglalkozni a bizottságban, már nagyon jól ismerik ezeket kedvezményezetteket. Vannak ilyen emberek, hogyha van egy kedvezményezett, akiről tudjuk, hogy nem szokott hibázni, nem költi csak úgy az EU-s alapokat, Viszont a bíróság előtt bebizonyították, hogy ö, csal, tehát hogyha ezt többször láttuk, többször láttuk, hogy visszaél a pénzekkel, akkor talán erre a kedvezményezetre kellene koncentrálni az auditáláskor. Ugyanakkor van olyan kedvezményezet, aki ezt soha nem teszi, mondjuk a ötödik, tizedik projektjét futtatja, kitűnően kezeli. Akkor talán azt a kedvezményezettet nem kellene olyan komolyan auditálni. I know that's some of, some of those ideas. Tisztában vagyok vele, hogy eléggé forradalmi ez az elképzelés, és tudom, hogy amikor a költségvetésről van szó, akkor konzervatívan kell viselkednünk. De lehet, hogy a múltkor az unió állapotáról szóló beszéd az inspirált engem, hogy nagyra törőbbek legyünk. Biztos vagyok benne, hogy 30-40 évvel ezelőtt, amikor valaki azt mondta, hogy az Európai Unióban legyen közös valuta, legyen monetáris unió, EU, akkor gondolják, hogy mindenki azonnal egyetértett ezzel. Nem hiszem. Tehát én nem azt mondom, hogy elhamarkadottan döntsünk, és holnap megvalósítsuk a döntéseinket, de valami újdonságra van szükségünk. a hiba százalék, a csalások aránya, a teljesen haszontalan projekteknek a száma, ez igazából muníció a populisták tárában, akik az uniót támadják. Úgyhogy amennyire csak lehet, meg kell tennünk mindent annak érdekében, hogy egyszerűsítsük az unió működését. Egyébként hagy gratuláljak a számvevő széknek és a képviselőjének, a Lazarov úrnak, a múltkori számvevőszék éves jelentéshez. Nem mondom azt, hogy tíz éve egyfolytában olvasgatom a jelentéseiket, de ezt elolvastam, és nagyon eh, analitikus, nem csak eh, a számokat tüntették fel, mondjuk, hogy volt 500 projekt, ezeket auditáltuk, és az 500-ból 20 nem teljesített jól, 5 eh, az csalás volt, 15 hibázott, úgyhogy fél milliárdot ellenőriztünk, 97%-át helyesen költötték el, jogosan. Ez jó, csak miért léteznek ezek a projektek, miért léteznek az alapok? Nem azért, hogy az írott betűs törvényeket betartassuk, hanem azért, hogy egy hozzájáruljanak a tagállamok jólétéhez és az állampolgárok jólétéhez. Ha valamelyik ezek közül nem valósul meg, akkor sem értelme a projektnek, akkor sem, ha szabály és jogszerű. Láttunk, láttam a résztvevőknek az önéletrajzát, és nagyok az elvárásaim ezért, mert egy dolog a politikai megközelítés, egy dolog a szakértői. Hogyan, milyen gyorsan, és milyen sikerrátával valósíthatjuk meg az elképzeléseket. Ezek nagyon fontos pontok. Nem rablom tovább az idejüket, és meg is adom a szót. Az Európai Számvevőszék képviselőjével, Lazaru úrral, azt hiszem, hogy nagyon sokan ismerik az ő elkötelezett munkáját, a jelentését és az itteni munkáját is, úgyhogy jönni a szót tessék. Thank you, Mr. Köszönöm szépen, Novakov úr, elnök úr, jelentéstevő hölgyeim és uraim. Ez a szeminárium nagyon fontos és jó számunkra, hogy eszmecserét folytassunk a jogalkotási folyamatról von urak, eh, Novakov urak, ezzel a munkával eh, tovább léphetünk a tavalyi eszmecserétől, amikor az nemzeti parlamentekkel ültünk össze. Mint ahogy akkor is jeleztem, a tagállamoknak a részvétele az EU költségvetésében jelentés. Ugyanakkor a bizottság marad végső soron felelős, a mezőgazdasági és a kohéziós tagállami auditorok biztosítják a teljesítésről az uniót. A 2020-as év utáni időszakra gondolva a jelenlegi helyzet, a csapdák és a lehetőségek nem gondoskodni kell. A meglévő belső irányítási ellenőrzési rendszert figyelembe kell venni. 2018-2020-as stratégiát elfogadta az számvevőszék, amikor a legalitás és a szabályosság információt jobban fel akarja használni a számvevőszék. Már is felhasználjuk ezt az információt, feltéve, hogyha ezek megfelelőek. Ez azt jelenti, hogy nem előve feltétel nélkül kapjuk meg a lehetőségeket, hanem ezeket el kell nyerni. Tehát további hangsúlyt kell fektetni az, hogy a pénz valóban értéket jelentsen. A és Szavama urak a földrajzi betekintés gondolatáról beszéltek, a régióknak és az országoknak lesz a feladata, hogy ezt a betekintést lehetővé tegyék. Az éves jelentéseket megnézve láthatjuk, hogy a megfelelő irányba mozdultunk elő, előre a hosszú távú célok irányában. A 2020-as időszak után valóban eh, lehetővé kell tenni ezt a feladatot, ezt a missziót. Nincs szükség forradalomra, de eh, lassú fejlődési lépésekkel kell előre haladnunk. Mik lesznek ezek a lépések? Szeretném a 2016-os eh, ára utalni, amikor, ECA-ra utalni, amikor a szabályosságról és a teljesítményről van szó, és pedig egy egységes számviteli jelentésben ez az integrált pénzügyi csomag lesz az alapja ezeknek a vizsgálatoknak, az auditoknak és a következetességnek. Ez a jelentés megfelelően gyakorolt közös irányítás alapján kell, hogy történjen. A bizottság a hibákat illetően egy megfelelő statisztikai vizsgálatot kell, hogy hozzon létre, azért, hogy ellenőrizni tudjuk a auditoroknak, a tanúsító szervezeteknek és más szervezeteknek a munkáját. A 2015-ös éves jelentésben is ezt kell tennünk. A jelenlegi jogszabályok jó, jó alapot biztosítanak erre. Ugyanakkor a tanúsítási testületekkel kapcsolatos jelentés, jelentésben megjelöltünk olyan területeket, ahol ennek a gyakorlati megvalósítására van szó. A 2017-es évi, éves jelentésben a kohéziós tanúsítási rendszert megerősítjük. A bizottságnak elegendő időt kell adni, hogy a kiadásokat megvizsgálja, és a jelentésnek ugyanakkor hamarabb kell megjelenni. Jelenleg késlekedésben vagyunk, mivel túl sok ellenőrzési jelentés későn érkezik, és ezért több időre van szükség a rendkívüli követ, körülmények miatt. Nos, hogyan lehet ezt a 2026-as küldetést megvalósítani? Itt most elsősorban a jogalkotási oldalra szeretnék koncentrálni. A több éves pénzügyi keretnek kell, hogy megállapítsa azokat a sztenderdeket, amelyekre a bizottság és az auditorok nyugtathatják a munkájukat. Ezeket a sztenderdeket és a jó dokumentációt felhasználva ez elegendő eredményt fog hozni. 2020 után lesz lehetőség arra, hogy ezeket a feltételeket a több éves pénzügyi keret és másokkal együtt a parlamentben harmonizáljuk. Ezért elegendő rugalmasságra van szükség a, mint ahogy mondtam, a jogszabályok már megfelelő keretet biztosítanak. A, pén- a költségvetési rendeletnek az ideiglenes, a közbenső félidős vizsgálatára is szükség lesz. A 2020 utáni időszakra az egységes elszámoltathatási jelentés valóban megvizsgálja majd a bizottságnak is a mezőgazdasági és a kohéziós kiadásait. Hölgyeim és uraim! 2020 utáni az, audit, az ellenőrzés lehetőséges misszió küldetés. Hogyha a jó gyakorlatokat alkalmazzuk, a bevált gyakorlatokat az EU kiadások területén. A cél az, hogy jól működő rendszert hozzunk részre, létre, azért, hogy a bizottság megvizsgálhassa a szabályosságot, és azért, hogy mi a megbízhatóságot illetve megfelelő véleményt hozhassuk. Végül szeretnék Novakom úr agájaira válaszolni, és pedig, hogy nem szeretnénk, hogyha ez a szeminárium csak egy lenne a többi között. Ugyanazon a hullámhosszon vagyunk, Novakov úr, tehát biztosíthatom önt és a kollégákat, hogy a számbevőszék munkája állandóan emlékeztetni fog erre. Ezen kívül szeretném megköszönni Novakov úrnak, hogy bátorító szavakat mondott a 2016-os éves jelentést illetően, és a bizottságot is szeretném, és az Európai Parlamentnek is szeretném megköszönni, hogy üdvözelte a 2016-os éves jelentésüket. Biztosítom önöket, hogy megpróbálunk még további ilyen éves jelentéseket benyújtani. Köszönöm. Ja, herzlichen Dank. Köszönöm szépen. Köszönöm ezt a bevezetőt. Akkor a bizottsága folytatjuk, Vábruk úr. Thank you, Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony, jó reggelt kívánok mindenkinek. Köszönöm Lazaro úrnak, illetve Novakov úrnak a meghívást, és az Európai Bizottság nagy örömmel szól hozzá ehhez a fórumhoz, illetve szeretnénk a javaslat egyik fő elemét kifejteni, amit még 2016. szeptemberében terjesztettünk be, a költségvetési rendelet felülvizsgálatával kapcsolatban, ami gyakorlatilag egy eh, általános megközelítést, általános javaslatot tesz az egységes audit, illetve egységes ellenőrzés megközelítésére. A cél tulajdonképpen az, hogy az administratív terheket enyhítsük, ezt Novakov úr is kiemelte, ugyanis azt szeretnénk, hogy a kedvezményezettek a munkájukat tudnánk vég, tudnák végezni. Ugyanakkor viszont azzal is tisztában vagyunk, hogy eh, pénz, jelentős pénzügyi kockázatokról van szó, ezért az egyszerűsítés nem szabad, hogy eh, a kiegyensúlyozott pénzügyi igazgatást kockáztassa és veszélyeztesse. Ahogyan már elmondtuk, az ellenőrzések több rétege az egyik fő aggája az érdekelt feleknek, amikor a nyilvános konzultációra sort kerítettünk, akkor erről számoltak be. 2016 tavaszán gyakorlatilag ugyan az ellenőrök nagy része ugyanazt a választ adta meg, ezért azt gondoljuk, hogy a költségvetési rendelet felülvizsgálatának körében ezt valahogy meg kell oldanunk. A javaslatunk pedig az, hogy a megbízható partnereink eljárásaival, eljárásainak és szabályainak megfelelően járjunk el. A javaslat nem vak abból a szempontból, hogy nem pusztán olyan szervezetek által végzett ellenőrzésre támaszkodjunk, amelyeket nem ismerünk, hanem az előzetes ellenőrzés, előzetes értékelése, illetve nemzeti hatóságoktól kapott ismereteinkre alapozunk, az Agri és a régió területén már ezt kifejtettem. Tehát ennek a, a jelenlegi költségvetési rendeletben is tapasztalható már ez, hogy az egyik engedélyező tisztviselő az előzetes értékelés összefüggésében elfogadhatja egy másik értékelő által végzett értékelést. Tehát ez a közvetlen, a közvetett és a megosztott irányítás esetében is ugyanígy működik, ezt majd a kollégám ki fogja fejteni az ágazat specifikus szabályok esetében. Nézzük meg akkor tehát röviden a javaslatunkat, amit a költségvetési rendelet felülvizsgálatának körében eh, javasoltunk. Ez az ellenőrzése keresztirányú megbízhatósága, tehát annak érdekében, hogy a bizottság bizottság az egyéb ellenőrzéseket fel tudja használni saját értékeléseinek alapjául. Ezt természetesen a nemzetközileg elfogadott szabványok alapján kell végezni, független ellenőrzők által végzett ellenőrzésekről beszélünk, és az uniós befizetések, illetve az uniós alapok felhasználására kell kiterjednie. Tehát mindezeknek a feltételeknek teljesülniük kell annak érdekében, hogy az ellenőrzések keresztirányú megbízhatóságát biztosítsuk. A javaslat eléggé keményen fogalmaz, tehát az ellenőrzés képzi az értékelés alapját, ez kötelező érvényű. Ez nem azt jelenti, hogy ezt egyszer megcsináljuk, máskor viszont nem, mindig ez a szabály. És szeretnék világosan fogalmazni, hogyha van ok arra, hogy adott partnerrel kapcsolatban aggodalomra van okunk, mert csalás vagy szabálytalanság történik, akkor természetesen az ellenőrző szervek támaszkodunk, de ki is egészítjük az ő tevékenységüket. Szeretnék ezért eh, számos egyéb elemet is kihangsúlyozni. Ebben a rendelkezésben még a bizottság engedélyező tisztviselőjére nem utaltunk, a nemzeti hatóságokkal, nemzeti szervezetekkel, illetve egyéb ellenőrző, nemzetközi ellenőrző szervezetekkel kell együttműködni, és konkrét összeget sem említettünk, ugyanis itt az alap az az, hogy a végrehajtásban bizalom alakuljon ki, hogy a partner, ha a partnerrel pozitív a tapasztalat, akkor semmiféle küszöbérték bevezetésére nincsen szükség, mert vagy van bizalom, vagy nincs bizalom. Nem arról van szó, hogy az alapok összegének felénél van bizalom, máshol meg nincsen, ha nagy a kockázat, akkor mindenképpen újra el kell végezni az ellenőrzést, és semmiféle szakpolitikai területet nem zártunk ki ebből a javaslatból. Ez horizontális, a költségvetési rendeletben szerepel, ami minden irányítási ellenőrzésre vonatkozik. Ahogyan elmondtam, számunkra ez nagyon szorosan kapcsolódik a bizalmi alapú megközelítéshez, illetve a eh, partnerséghez, eh, amit a nemzetközi partnereinkkel folytatunk, amennyiben pozitív értékelést kapnak az ellenőrzési rendszereikről. Itt egy eh, konkrét példát is említenék. Nézzük például hogy egy nemzetközi szervezetnek biztosítunk pénzt, ami aztán egy civil szervezetnek ad, egy NGO-nak. A jelenlegi helyzetben öt ellenőrzése kerül sor, egy a bizottság részéről, egy a nemzetközi szervezet részéről, egy, egy másik eh, donor részéről, egy külső ellenőr részéről, illetve az Európai Számvevőszék részéről. A kedvezményezett életét ez gyakorlatilag ellehetetleníti. Szerintem ez szükségtelen, és nem is használjuk fel okosan a közpénzeket. A jövőben tehát ilyen helyzetben azt javasoljuk, hogy egyetlen eh, ellenőrzése kerüljön sor, és keresztirányú legyen ez az audit, ez az ellenőrzés, tehát arra a tapasztalatra fogunk támaszkodni, amit regionális és mezőgazdaság specifikus szabályozások területén már elértünk. Egy elképzelést Lazaru úr is már idézett, illetve jelentéstevő, azt hiszem, hogy ami itt igazán fontos ezen a területen az az, hogy párbeszéd legyen az ellenőrök között. És azt is hallottam, hogy erre már többen utaltak, hogy valóban a végrehajtó partnerek körében bizalomra van szükség regionális, nemzeti, bizottsági, illetve számvevőszéki szinten egyaránt, mert csak a párbeszéd nyújt lehetőséget arra, hogy a jogi bizonytalanságokat elkerüljük ezért nagyon nagy érdeklődéssel várom, hogy milyen lehetőségeink vannak ezen a területen. Majd egy nagyon jó ajánlást eh, szeretnék idézni, ami a magas szintű csoport eh, fogalmazott meg az európai strukturális alapokra vonatkozó egyszerűsítésről. Ebben a parlament is képviseltette magát, legalábbis eh, egy korábbi európai parlamenti képviselő is tagja volt, és a következő és nagyon érdekes, hogy eh, erősíteni kell a bizalmat azok között, akik ellenőr, akiket ellenőriznek, illetve azok között, akik ellenőrzik őket, megelőző intézkedésekre kell összpontosítani, a jogbiztonságra és arányosságra, nagyobb megbízhatóságra van szükség a nemzeti rendszerekkel kapcsolatban. Ez nem csupán a kedvezményezetteket segíti, hanem elkerüli, a, illetve csökkenti a hibák valószínűségét. Tehát három fontos elv szerepel ebben a rendszerben, jogbizony, jogbiztonság, ez egy igen fontos elem a kedvezményezettek számára, és az ellenőrzési lánc számára az arányosság, ami gyakorlatilag ennek a koncepciónak a lényege, illetve az egyszerűsítés, a kedvezményezett számára, ugyanakkor viszont magas szintű elszámoltathatóságot kell megerő, megőrizni, és magas szintű megelőző intézkedéseket bevezetni, annak érdekében, hogy jobbak legyenek az eredmények. Végezetül pedig a mi gondolatunk a következő pénzügyi kerettel kapcsolatban természetesen nem csak az egyszeri auditra ellenőrzésre összpontosít, hanem a kereszt irányú, illetve a költséghatékonyságra. Először is megnézzük a, a nagy hibák, csalás, szabálytalanságok okait, és megnézzük, hogy hogyan tudjuk ezeket megoldani új költési programok benyújtásával ezen kívül pedig kockázatdifferenciált és költségoptimalizált ellenőrzési rendszerekre van szükség. A jelentéstevővel egyetértek, tehát a kockázati területekre kell összpontosítani az ellenőrzést. A teljesítési mechanizmust egyszerűsíteni kell, ugyanis a jelenlegi bonyolultság óriási probléma, és nem gondoljuk, hogy az ügyletek értéke ezt a megközelítést indokoltá teszi, a bizottságban, tehát a teljes irányítási kultúrát át kell alakítanunk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Bolcsman asszony a bizottságtól. Köszönöm szépen, elnök asszony, a jelentéstevőnek, hölgyeim és uraim. Az előadásomban tudom, hogy az auditálásról kérték, hogy beszéljek, de a főigazgatóságom nevet váltott az idén, mert már nem az a célunk, hogy auditáljunk, hanem az, hogy biztosítékokat kapjunk. Tehát mi egy biztosítási modellben gondolkozunk a DG Agri részéről. Nem az auditorokkal kezdtünk, hanem a kifizető ügynökségekkel az Európai Unióban. Utána átvilágítjuk, hogy ők milyen kontrollokkal működnek, és utána jönnek a minősítő hatóságok, és legfelül pedig a számvevőszék látható. Tehát a két alapra egy modellünk van, és alapvetőleg ez azt jelenti, hogy egy adminisztratív és egységes kezelési rendszerünk van a két alap számára, mert a kedvezményezettek közösek. Úgyhogy a vég cél, a megközelítés az, hogy egy kedvezményezett egy ponton tarthassa a kapcsolatot az ellenőrzési rendszerrel. A jelenlegi modellt illetően próbálok rövid lenni, mert nagyon sok a diám. Alapvetően a kifizető ügynökségeket illetően 18 akkreditált ilyen van, 95-ben kezdtük a munkát, úgyhogy amikor új programozási időszak kezdődik, akkor nem kell újra akkreditálni az ügynökségeket. Csak akkor, hogyha új felépítési struktúrában kezdenek dolgozni. Mindig megvizsgáljuk, hogy kell-e új akkreditáció vagy sem, de alapvetően nem, alapvetően léteznek, velük dolgozunk. Az akkreditációs kritérium a COSO nemzetközi standardok alapján folyik. <clears throat> Itt látható, hogy mik az elemei, a belső környezet, az ellenőrző tevékenységek, információ, kommunikáció, monitorozás. Tehát alapvetően az alap szint nem az auditálással kezdődik, hanem ezekkel az ügynökségekkel. Amellett hogy ezek akreditált ügynökségek, száz százalékban adminisztratív ellenőrzéseket hajtanak létre, és csak 5 százalékban adhok csekkeket. Csak 5 százalékra szorítottuk ezt az arányt, és alapvetően a föld minősítési szisztémát is folyamatosan alkalmazunk. Természetesen új technológiákat alkalmazunk, amikor helyben ellenőrzést végzünk, az azt jelenti, hogy el is látogatunk a gazdákhoz, hanem elektronikus módon is végezzük ennek egy részét. A következő szint a minősítő testületek 2015 óta a jogszerűséget és a szabályszerűséget is be kell, hogy tartsák. Én úgy gondolom, hogy javul a helyzet. 62%-ban rájuk támaszkodhatunk, és ahogy Lazaró úr is mondta, volt egy külön jelentése a számvevőszéknek, és ennek alapján, a tapasztalatok alapján javítottunk a feltételeken és az iránymutatásokon. Tehát ők részei az egységes rendszernek. Azt is elmondanám, hogy a minősítő testületek, tanúsítási szervek csak olyan ellenőrzést hajtanak végre, amit eleve jóvá hagytunk, és csak azt ellenőrzik, hogy a kifizető helyeken megfelelően folyt a kifizetés. Így épül fel a kifizetési rendszer. 59 ilyen tanúsítási szervünk van, és nyilvánvalóan a legvégső őr a bizottság szempontjából és a főigazgatóságunk szempontjából mi ellenőrizzük ezt a, a szektornak ezt a, az irányultságát, és csak azért világítjuk át újra ezeket a tanúsítási szerveket, hogy lássuk, hogy megfelelően működik-e a rendszer, kockázat alapú a megközelítésünk, és hát nyilván van korrekciós kapacitás, ezt láthatják minden évben. Úgyhogy így működik a piramis. Aztán a jelentéstevő kérdését illetően. Igen, Európában előbb-utóbb minden gazdához ellátogatunk. A többség számára ez azt jelenti, hogy csak egyetlen egyszer keressük fel működésük alatt őket. Aztán azt is tudom, hogy a számvevőszék a mezőgazdaság területén azt vizsgálja, hogy hogyan lehetne a táv értékeléseket végezni, ahelyett, hogy ellátogatnánk helybe a gazdákhoz. Aztán a fő eredményeket itt láthatják, szerintem ez nagyon fontos. Jelenleg, hogyha reformról beszélünk, akkor azt is fölül kell vizsgálni, hogy működik -e a rendszer most. Én azt gondolom, hogy a struktúra az jól működik, a kifizetések működnek, a közvetlen kifizetések ahogy a főigazgatóm is mondta itt egy héttel ezelőtt, 98%-át kifizettük ezeknek, és a vidékfejlesztést illetően már a teljes kiutalt összegnek több mint a 18%-át már kiutaltuk, aztán a kap költségvetés jól működik 97,5%-ban, és 2,5% alatt van a hibaráta. És itt azt tüntettem föl, hogy 1,7%-ban pozitívak az adósságok, és ahogy a főigazgató is megállapította, a jelenlegi jogalkotás alapján elvégeztük az elvégezhető munkát, mert ez a modell működik, és egészséges pénzügyi kezelést biztosít. Egyébként a 2018-as 92 programból 68-at már lezártunk, és 99,1 százalékos felszívást biztosítottunk a gazdák részéről. Ez csak egy táblázat, egy kicsit a hibarátákról. Igazából ez a hibaráta az előfinanszírozást is magában foglalva. Igazából 4,99%-ról 3,99%-ra csökkentettük az idénre ezt a hibarátát. A vidékfejlesztés során ez csökkent, és az végeredmény is csökkent az elmúlt egy évben. Ami a fejlődést illeti, igen, a tartalékokat növeltük, ez volt a reformnak az első éve a vidékfejlesztés területén. Nyilvánvalóan ott csökkent a tartalékok aránya, úgyhogy ez javulást jelent azon a területen. Amikor egy rendszer működik, akkor miért kell ezen változtatni? Teljes nyilvánvaló, hogy az egyik oka a költség. Mennyibe kerül a rendszer? És azt kell, hogy mondjam, hogy nem azért magasak a költségek, mert nagyon komplexek az ellenőrzések. Nem lehet egyszerűen az ellenőrzések számának csökkentésével csökkenteni a költségeket, mert ez károsítaná a hatékonyságot. Az oka annak, hogy nagyon aprólékosak a szabályok. Ez azért van, mert nagyon specifikusak a célkitűzéseink. A specifikus célkitűzéshez specifikus auditálásra van szükség. A jogi háttér is nagyon összetett, Úgyhogy így nagyon nehéz csökkenteni a költségeket, de természetesen az új technológiák segítenek ebben. Aztán a jövőt illetően, mert a jelentésevől azt kérte, hogy vessünk föl javaslatokat. Hát vannak kérdőjelek, de alapvetően úgy gondoljuk, hogy csak akkor csökkenthetjük az ellenőrzések számát, hogyha a követelményeket is csökkentjük, mert jelenleg egyszerűen csak a követelményeket tartatjuk be. Nem tudjuk úgy egyszerűsíteni a rendszert, hogy ne sérüljön a minősége a munkánknak jelenleg. Úgyhogy a kérdés az, hogy most, mivel látom, hogy Labajova asszony is itt van, a kérdés mindig az, hogy igen, de a célkitűzéseket elérik? Jelenleg azt vizsgáljuk, hogy a helyet, hogy minden egyes kedvezményezetnél minden egyes szabályt betartunk, azt tennénk, hogy csak bizonyos szabályok, célkitűzéseket vizsgálunk meg egyes kedvezményezettek esetén, és nem futna a végig egy menedzsment szál minden egyes kedvezményezett esetében a bizottságtól, hanem inkább az össz célkitűzéseket tartanánk szem előtt. Ez egy nagyon robusztus rendszer egyébként, tehát az alapvető rendszer jó, a kifizetők jól működnek, és látjuk, hogy tanúsító szervek is jól működnek, úgyhogy a kérdések, amiket itt látnak, ezeket kell feltennünk. Muszáj megreformálni a rendszert? muszáj plusz ellenőrzéseket bevezetnünk. Hát ezeket vágtam fel, köszönöm. Ja, vielen Dank is. Elnök, köszönöm szépen, én is egyetértek. Azt hiszem, hogy a legjobb gyakorlatok modellje a legfontosabb. És a költségvetés területén nem igazán szeretik ezt a modellt. De miért? Mert amikor agri ellenőrzés folyt folytatódik, föl, ez földminőség, állat, jólét, akkor ellenőrzés, ellenőrzés, ellenőrzés, és nagyon sok negatív faktor fordul elő közben. Úgyhogy én nem értek azzal egyet, hogy most lemúdjunk egy viszonylag jól működő rendszerről. Egyébként azt gondolom, hogy az Ajax komputerrendszer nagyon jól működik máshol, de itt sajnos bebizonyosodott, hogy nem. És nagyon sok évet töltöttünk azzal, hogy a számítógépes rendszerre vigyük ezt az agri rendszert, és hát sajnos bebizonyosodott a végén, hogy ez egy kudarc volt. Most pedig Zéber úrnak adnám meg a szót. Ah, szakállas, ezért gondoltam, hogy ön az, nem? Good morning, Mrs. Mindenkinek jó reggelt kívánok, elnök asszony is. <laughs> Rejtett módon jelentem meg, de ez a jövőbeli új kinézetem. Nagyon szépen köszönjük a Költségvetési Ellenőrző Bizottságnak, Novakov úrnak a jelentéstevőnek, hogy megszerveztek ezt az érdekes szemináriumot. Mint ahogy Krisztina is, nekem is vannak diáim, és megpróbálok én is a gyakorlati aspektusokra koncentrálni, és röviden tenni ezt. A mezőgazdaságot illetően világosan kell látni, hogy mi a vita. Ön az ellenőrzés az autós reformáról beszélt. Tehát meg kell akkor határozni az auditot és a, a reformot. Mivel én igazgatója vannak az autónak, és nyilván a, a törvényességnek a biztosításáról is gondoskodom, tehát tudjuk, hogy mi, megvannak a nemzetközi ellenőrzési sztenderdek, de azt hiszem, hogy az egész rendszer az ennél sokkal összetettebb. A kohéziós politika esetében a biztosíték a mezőgazdaságot illeten azoktól a hatóságoktól származik, akik a programokat irányítják, tehát közvetlen kapcsolatban vannak a kedvezményezekkel. Ezeket a működési ellenőrzéseket a tanúsítványokat, ellenőrzéseket minden művelettel kapcsolatban meg kell tenni. Nos, ezek a 713-as ellenőrzési szabályon alapulnak. Ez minden kifizetési követelést magában foglal, amelyeket a kedvezményeteket benyújtanak. Három ilyen követelés lehet a minden művelettel kapcsolatban. Ez több ezer irányítási ellenőrzést jelent. Tehát ennyiről, erről beszélünk, ezek administratív, és helyszíni ellenőrzések. Az administratív ellenőrzések nyilván a hibákra vonatkoznak. Ugyanakkor van egy tanúsító hatóság, amelynek meg kell győződnie arról, hogy az irányító hatóság melegendő ellenőrzést tartott, de ugyanakkor a rendeletben nincs az benne, hogy még egy réteg ellenőrzésre van szükség, és egyetértek önökkel, hogy nem normális helyzet az, hogyha a helyszínen ellenőriznek egy kedvezményezettet. Végül pedig audit tevékenységet is kell folytatni a programhatóságok és a kedvezményezettek területén. Hogyha azt akarjuk, hogy a biztosíték az irányító hatóság ellenőrzése és a közbenső hatóságok munkája alapján alapul, ez pedig a rendszer működésének az ellenőrzése, de ezt megelőzi egy megelőzi ellenőrzést a különböző kritériumok alapján a mezőgazdaság e-, esetében, amelyek benne vannak a rendeletben. Tehát a rendszer ellenőrzések folynak, és vannak éves ellenőrzések is bizonyos műveletekkel kapcsolatban, amelyeknek reprezentatívnak kell lenni. Tehát végül is az audit hatóság egy véleményt fogalmaz meg a rendszerekről, hogy mennyire törvényesek a kiadások és az éves jelentések, amelyeket 2014-re eh, be kell nyújtani a bizottság elsősorban az ellenőrző hatóságot ellenőrzi, de a rendszer többi részét is azért, hogy lássák, hogy a biztosíték valóban megbízható-e. És az éves tevékenységi jelentésben ezt belefoglaljuk, és a számvevőszék azt vizsgálja meg, ahogy Lazaró is magyarázta, hogy jól működik ez a, ez a rendszer és a számvevőszék egyre inkább megvizsgálja ezeknek a validálását. Két percet szeretnék a nemzeti tanított ellenőrzésekről és az auditról beszélni. Ezek az irányítási ellenőrzések tulajdonképpen elég súlyosak, de nem mindig uh, hatékonyak. Ezért mondjuk, hogy többet kell tenni, tehát mondtuk, hogy uh, több mint 1500 vagy 3000 uh, e, ellenőrzés van évente, és a számvevőszék úgy látja, hogy ezeknek az ellenőrzéseknek lehetett volna és kellett is volna sokkal jobbaknak lenni. Ezen kívül minél összetettebbek a szabályok, annál több problémát láthatjuk. Tehát például Skóciával kapcsolatban szeretnék egy példányt mutatni a részmunkaidős fizetésekkel kapcsolatban, amelyeket kizártak a 2014-2020-as projektekből. Végül pedig meg kell vizsgálni azokat a lehetőségeket, amelyek egyszerűsíthetik a rendszert tehát a költségopciókat. Mivel ezeket kevésbé kell kitenni a hiba lehetőségeknek. Hogyha egyszerűsített rendszert használnak a programhatóságok, akkor lehet, hogy nem is kell ellenőrizni őket, legalábbis nem olyan intenzitással, mint korábban történt ez, mivel hogy vannak ilyen egyszerűbb rendszerek. Végül pedig a rendszer összetettsége az ellenőrzéd rendszert nehezebbé teszi, több szereplő van-e van szükséges, kevésbé szakmai. Nos, akkor nézzük meg az, először az audit hatóságokat. E, az új időszak e, ról még nem tudok adatokat e, bemutatni, de itt láthatjuk, hogy 500 rendszer ellenőrzést végeztünk el évente. Ez hatalmas, nagyon értékes adathalmaz, amire a bizo- aminek alapján a bizottság meghozhatja a bizos- biztosítékot. Az audithatóságoknak reprezentatív mintákat is kell vizsgálni a műveletekről. Ezer ilyen művelet volt az előző időszakban, amelyek közölték a kiadásaikat. Ezekből az audithatóságon több mint 7000 műveletet 8000 műveletet vizsgáltak meg éventi, ami azt jelenti, hogy 23 programot vizsgáltak meg évente. Tehát ez kevesebb, mint 3 százalék. Tehát akkor megkér, felteszem a kérdést, hogy most ez melyik eredményre vonatkozzon akkor. Hogyha a statisztikai megközelítést alkalmazunk, akkor az adit hatóságok 29%-ban tudnak közvetlen biztosítékot nyújtani. Ez pedig magas lefedettség a rendeletben szereplő 10%-os minimál számhoz képest. Aztán az audit minták több szempontból különbözettek, például, hogy milyen összetettek ezek a műveletek, és, és hogy aztán biztosítékot adhassanak ezzel kapcsolatban. Szeretnék néhány szót szólni a, feltétel, a bizottságról. Ugyanis az mindig azt mondjuk, hogy fölött áll a bizottság a tagállamoknak, de kevesebb, mint 85 teljes munkaidős auditorokhoz kapcsolódva láthatjuk, hogy milyen hatalmas éves ellenőrzést kell elvégeznünk, és emellett még ott vannak a helyszíni vizsgálatok is. Tehát egy harmada a kapacitásunknak a, fordítható a helyszíni ellenőrzésekre. 2015-ben 118 auditot végeztünk el, és 230 helyi vizsgálatot. Ez számunkra 0,04 százalékot jelent. És hogyha a jelentéstevőtől megkérdezzük, hogy mi ennek a technikai eh, magyarázata, eh, tehát hogy valóban ez a 0,04 százalék eh, adja ezt a problémát? Itt a 148 es cikkre szeretnék utalni, amely azt jelenti, hogy amikor a bizottság megvizsgál egy műveletet, akkor az audit hatáság már nem vizsgálhatja. Ezért az audit hatóságokra alapozva az egységes audit nagyon fontos, lényegbe váló számunkra, mert mi nekünk az audithatóságnak a munkárája is kell támaszkodni, és ezek a tagállami partnereink. Ezen kívül az audit nem csak a dokumentumok értékeléséről szól, hanem támogatást, segítséget nyújtani minden hatóságoknak, minden hatóságnak, mindenkinek, mert mindenkinek a teljesítmény adatokra kell koncentrálni, és a csalás elleni intézkedésekre, és az audit eredményeknek a jobb megosztásával, azért, hogy levonhassuk a tanulságokat. Tehát végezetül két gondolatot szeretnék önökkel megosztani. Láthatjuk, hogy 2006 és 2016 között drámami módon csökkent a hiba arány. 4,8 volt idén, tehát ez egy hatalmas előrelépés, és a számbevőszéknek a hiba rátája és a bizottsági átfedést mutatnak. Tehát ez azt jelenti, hogy jó eszköz, és, eszköz áll a rendelkezésünkre a kockázatok felmérésére. Ugyanakkor en ez annak köszönhette, hogy az irányítási és ellenőrzési rendszereket megerősítettük, és a biztosíték modellt is, biztosíték modellen is javítottunk. Nos, a jövőt illetően megfelelő egyensúlyt kell e, elérni a a biztosíték szint és a hibaszint között. Tehát, hogy mi az a hibaszint, amit el tudunk fogadni. És ez egy új vita téma, hiszen arról volt itt szó, hogy az audit, az ellenőrzés terhét csökkenteni kell, és ezt kértük a bizottságtól is, és a tagállamoktól is, azért, hogy megfelelünk a szabályoknak. Egyetértek azzal, hogy ezt egy intelligens, okos módon kell elvégezni, anélkül, hogy a kedvezményezetekre vállára újabb terhet tennénk. Ugyanakkor a törvényesség és a szabályosság is szükség, nyilvánvalóan a programoknak is vonzónak kell lenni, mert a kedvezményesek már, kedvezményezettek már nem annyira akarják használni a programokat. Nos, milyen kérdések vannak? Először auditról kell beszélni, vagy a, a, az irányítási ellenőrző rendszer, mert az audit az a második lépés. Tehát egy megfelelő irányítási és ellenőrzési rendszerre van szükség. Ezen kívül az biztosíték modellre is eh, gondolunk, gondolnunk kell, hogy milyen, milyen modellt akarunk. És mindez nagyon függ attól, hogy, hogy milyen audit útvonalat akarunk, hogy bizonyos rugalmasságot biztosítson, vagy pedig az eredményt vizsgáljuk elsősorban, szóval, tehát arra, cél, arra koncentrálunk. Ezt nem, nem kell nekem eldönteni, én az eredményre és a teljesítményre koncentrálok. Tehát, és a az egyszerűsítés vajon, a, a, ami a folyamatosságot és a stabilitást biztosítja? Idén láthatjuk, hogy a kijelölés két-három évet vett igénybe, tehát hogy a megfelelő rendszert létrehozzuk. Tehát szükség is van EU szinten minimális kritérium szintre, ez azt jelenti, hogy differenciált megközelítésre van szükség. Egyelőre mindenkire ugyanazt a ruhát húzzuk, de tudjuk, hogy nem minden program ugyan, működik ugyanúgy, épp ezért nagyon jól működő programokra van szükség, amelyeknek több támogatásra van szükség. Tehát végül is szeretnék azt hangsúlyozni, hogy a, a kedvezményezettek válláról le kell venni a teherből, és én úgy látom, hogy az auditnak, amely nyilván a reprezentatív alapnak kell, hogy, hogy legyen, mert hogyha kockázat alapú auditok vannak, akkor következtetéseket vonhatunk le a kockázatokról, de a többi működésről nem tudunk következtetést levonni. Tehát olyan ellenőrzésre van szükség, ami mindent lefed és, és ki tudja szúrni a kockázatos kedvezményezeteket és programokat. Az egyszerűsítés is nagyon fontos, nem csak azért, mert sikerül a teljesítmény felé elmozdulni, de ugyanakkor ez jogbiztonságot biztosít mindenki számára. Ehhez pedig eh, világos törvényekre van szükség, és a társ eh, eh, jogalkotónak is ebben részt kell vennie a bizottsággal együtt, hogy megfelelő eredményt érjenek el el. Az egyszerűsítés elnök szól, hogy fejezze be az előadó. Lát, azt is láthatom, hogy az egyszerűsítés költségopciók most nem biztos, hogy csak egy, az egyetlen megoldás lesznek, és hogyha ezt használjuk, akkor mentesíteni kell további adótoktól, vagy pedig az irányítás ellenőrzésekre van szükség. Aztán a regionális politikát illeten amelyek határokon átnyúló komplamok, amelyek sokkal egyszetettebbek az irányítást ellen, na most akkor ezekre is ugyanazt a, az LTC programokra is ugyanazokat a feltételeket kell alkalmazni, mert ezek különlegesek. Köszönöm szépen, és elnézést kérek, hogy túl hosszú voltam. Ja, hát herzlichen Dank, das ist immer so, wenn man sagt, man Köszönöm szépen. Igen, hát ez mindig így van, ha az ember azzal kezdi, hogy rövidre fogom. Úgyhogy köszöntöm a cseh pénzügyminisztériumból Boris urat. Tessék önél szó. Dobrý den, děkuji za slovo. Já jsem moc rád, že jsem... Jó napot kívánok! Nagyon örülök, hogy itt lehetek ma önökkel, és részt vehetek ezen a vitán a lehetséges reformról, ami a strukturális alapokkal kapcsolatos ellenőrzésekre vonatkozik. Én magam a strukturális alapokért felelős ellenőrző hatóság igazgatója vagyok, most már több mint két éve végzem ezt a munkát, és szeretném elhelyezni az egész témát egy kicsit tágabb kontextusban. Tagállami képviselőként Szeretném, ahogyan elmondtam, tágabb kontextusba helyezni ezt a témát, nem csupán a cseh köztársaságról beszélünk ugyanis. 2007-2013, illetve 2014 2020 közötti időszakra vonatkozó összegről beszélünk. Eléggé jelentős összeg ez. Költségvetési szempontból közel 25 milliárd euróról beszélhetünk. És azt gondolom, hogy nagyon helyes, hogyha az ellenőrző intézkedésekkel kapcsolatos vitán ezzel a témával részt vehetünk. Nézzük akkor egy kicsit, hogy milyen kontextusról is van szó a cseh köztársaságban. Eléggé komoly problémáink voltak a strukturális alapok megvalósításával kapcsolatban 2009-től 2012-ig, meg kellett változtatnunk a teljes irányítási rendszert, illetve az ellenőrzési rendszert. Biztosítanunk kellett a függetlenséget, az igazoló hatóságok függetlenségét, ugyanis gyakran előfordult, hogy voltak egyes problémák, dolgoznunk kellett a megbízhatóság az ellenőrzés rendszerén, illetve az irányítás ellenőrzése területén adminisztratív kapacitásra volt szükség. És természetesen a tudás, az ismeretek szintjén is további kiegészítésre volt szükségünk, újabb szakértőkre. Az Európai Bizottság több korrekciós intézkedést vezetett be ebben az időszakban, a cseh köztársaság ezeket elfogadta és alkalmazta is. És ami pedig az ellenőrző hatóságok szintjén történt, ez a következő. 2013-ban központosítottuk a fő ellenőrző szervet, mégpedig a gazdasági minisztérium, ami az irányító hatóság, a teljes közös ellenőrzési módszertant átdolgoztuk az összes operatív program esetében. Sikerült megfelelő forrásokat szereznünk ahhoz, hogy az adminisztratív kapacitást tudjuk fedezni, és hogy a teljes rendszer az ellenőrzési szervek szintjén működni tudjon. Mindehez pedig, mindez pedig olyan eredményt jelentett, ami a megbízhatóság javítását eredményezte az ellenőrző szerv tekintetében is, és ez volt tulajdonképpen az általános megközelítésünk, ugyanis azt tapasztaltuk, hogy valóban a különböző területeken sikerült jelentős előrelépéseket elérnünk. Szeretnék most szeretnék elismételni egy olyan elképzelést, amit már több alkalommal elhangzott itt ma délelőtt. Ez pedig az, hogy szerintem semmiféle nagy forradalomra nem kell számítani az ellenőrzés területén, hanem inkább evolúcióra, egyfajta fejlődésre, és ezen a ábrán azt láthatjuk, hogy milyen előrelépések történtek a programozási időszakban az ellenőrzés területén, azt láthatjuk. Azt láthatjuk, hogy milyen fejlődés valósult meg. Az a rendszer, amely 2012-2013-ban nagyon jelentős nehézségekkel küzdött. Azt láthatjuk a grafikonon, hogy szépen lassan, fokozatosan az elfogadott intézkedéseknek köszönhetően sikerült a programok hibarátáját megszüntetnünk, és exponenciális növekedést tapasztaltunk az igazolt költségek területén is. Ezért szeretném elismételni, hogy én személy szerint azt szeretném, hogyha inkább a jobbításokra, a fejlesztésekre összpontosítanánk az ellenőrző rendszerekben, de azt nem ajánlom, hogy alapvető reformokat valósítsunk meg, ugyanis azt gondolom, hogy a dolgok nagyon pozitív irányba haladnak, és hogyha most lényegében változtatjuk meg a rendszert, akkor az akár negatív kihatásokkal is lehet a tagállamokra és az Európai Bizottságra egyaránt. Ami pedig a jövőt illeti, mit kell tennünk, legalábbis mi a véleményünk, mit kell tennünk a jövőben? a tevékenységünket koncentrálnunk kell, mégpedig arra, hogy hogyan lehet az ellenőrző rendszerben fennálló átfedéseket megszüntetni. Az előttem hozzászólók is említették ezt, úgy gondolom, hogy elsősorban erre az egységes ellenőrzési rendszerre kellene összpontosítanunk. Azt hiszem, hogy a 1303 per 2013-as rendere 148-as cikkét kell tovább kibontanunk. Azt gondoljuk, hogy mivel most a jelenlegi programozási időszakban vagyunk, a korábbi programozási időszak tanulságait levonhatjuk, minden esetre mindenképpen a 148-as cikkből kellene kiindulnunk. Már az előző előadásban is hallhattuk, hogy az átfedések, az erőfeszítések megkettőzése nem fordul elő olyan magas szinten az Európai Számvevőszék, vagy az Európai Bizottság, vagy az ellenőrző hatóság szintjén, hanem inkább a 148-as cikkből eredően kerülhet erre sor. És azt gondolom, hogy a jövő szempontjából figyelembe kell venni azt, hogy a nemzeti források ellenőrzésének kérdését is napirendre kell tennünk, ugyanis ez az administratív teher, amit a kedvezményezettekre helyeztek bizonyos mértékben, vagy akár nagy mértékben valójában azokra vonatkozik, akik nagyon sok támogatást kapnak nemzeti forrásokból is. És ezeket nemzeti szinten kell ellenőrizni a nemzeti szintű ellenőrzés olyan valami, olyan feladat, amit a minisztérium valósít meg, amely ugyanakkor igazoló hatóság is. Azt gondolom tehát, hogy nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk az ellenőrzések jogszerűségére, illetve egyéb aspektusokra. Úgy gondolom, hogy egy olyan rendszer, amelyet most javasoltak, miért ne lehetne jó? Minden esetre azt gondolom, hogy a költségtérítés kérelmezését bizonyos kritériumok alapján lehet csak elfogadni, és nagyon fontosnak tartanám, hogy azt érjük el, hogy a 1303 per 2013-as rendelet valóban jó alapot szolgáltatna ugyanis azt gondolom, hogy a kifizetések kérdését eléggé jól meg körül kell írni. Hogyan lehetne tehát az administratív terheket csökkenteni a kedvezményezettek tekintetében? Azt gondoljuk, hogy az ellenőrzések, a helyszíni ellenőrzések, a végső kedvezményezett esetében ezeket az ellenőrzéseket mindenképpen csökkenteni kell, inkább a felső szintek felé kellene elmozdulnia ezeknek az ellenőrzéseknek, és azt gondolom, hogy az ellenőrzéseket inkább költségvetési szinten, uniós költségvetési szinten, vagy tagállami költségvetési szinten kellene megvalósítani. Mindezeket a kérdéseket tehát a strukturális alapok következő időszakában kellene megoldani, ugyanis a 1303-as rendelet azt állapítja meg, hogy az állampolgárokkal egyenlő módon kell elbánni. Tehát, hogyha az Európai Bizottság vagy az Európai Unió szervek megállapítják, hogy egyenlőtlenségre került sor, akkor meg kell nézni, hogy a gazdasági támogatások szintjén ezt hogyan lehet kezelni, és az ellenőrzés szintje pedig már eleve nehezbíti azokat a terheket, amelyek a kedvezményezettekre nehezednek. Tehát a különböző módosítások, változtatások tanulmányozása lenne a helyes út. Úgy gondoljuk, hogy van egy nagyon fontos pont, ez pedig a megelőző szerep, amelyet az ellenőrzés mint feladatkörbe tölthet. Úgy gondoljuk, hogy úgy az ellenőrző szervek részéről a kedvezményezettek felé, mint fordítva, azt gondolom, hogy erről túl keveset beszélünk. Túl keveset beszélünk erről a megelőzési elemről, ami a teljes ellenőrzési rendszer alkalmazását illeti, illetve az Európai Uniós és bizottsági struktúrák szintjén. Én köszönetet mondok a bizottságnak, mert nagyon sok támogatást nyújtottak számunkra a szemináriumokon, konferenciákon, amelyeket a cseh köztársaságban szerveztünk, a DJ Régió, a DJ Ampl is nagyon komolyan részt vett ebben, segített az ellenőreinknek, és azt mondhatom, hogy valóban ez komoly segítséget jelentett a cseh ellenőrző hatóságok képviselői is részt vettek, akik az európai alapok irányításában és ellenőrzésében tevékenykednek, és valóban nagy segítséget jelentette számunkra. A Nemzeti Koordinációs Szerv szintjén is nagyon komoly munkát végeztünk. Van ugyanis egy olyan képzési rendszerünk, amelyről azt gondoljuk, hogy ez valóban hozzájárulhat ahhoz, hogy javítsuk az ellenőrzési rendszer megbízhatóságát, ami így könnyebben alkalmazható lesz, és jobban tudják azt értelmezni a kedvezményezettek. Nos, a részemről ennyi lenne, köszönöm szépen a figyelmüket. Ja, herzlichen Dank. Wir nagyon köszönöm. Krumova asszony, a bulgáriai regionális minisztériumnak a képviselő. Kérem előbb mutatkozom, hogy mióta tölti be ezt a posztot. Köszönöm szépen, elnök asszony. A regionális fejlesztési miniszter helyettesként vagyok itt, de toltottam már be a központi koordinációs egység vezetőjének szerepét is. Ez az egység az, amely koordinálja az összes EU-s irányítás alá eső ügynökséget. Úgyhogy most én az irányítás szempontjából közelítem meg ezt a témát. Én az egyszerűsítési magas szintű munkacsoportnak is tagja vagyok, a bizottságban, két éve jött ez létre, és azt hiszem utaltak már ennek a munkájára ma. Tényleg megpróbálok rövid lenni, hogy maradjon idő kérdésekre. Az egyértelmű, hogy auditálásra szükségünk van azért, hogy az EU-s, a nemzeti és általában az államkasszát kíméljük. De időzíteni kell, akkor kell megreformálni, amikor ennek itt az ideje. Eredmény alapú kell, hogy legyen, és nem túlságosan bürokratikus. Visszatérnék arra, hogy a projektek azért vannak itt, hogy eredményeket érünk el, nem azért, hogy a pénzügyi jogszabályokat betartsák. Ezért aztán, amikor auditálásról beszélünk, akkor egyetértek Zébert úrral, arról kellene gondolkozni először, hogy hogyan egyszerűsíthetjük az irányítási rendszereket, de nem csak önmagú kedvéért, hanem azért, hogy a kitűzött célokat elérjük. Tehát egyszerűsítés és a célkitűzések elérése kéz a kézben. Először az irányított testületek munkája. Frank Szépert már említette hogy nem annyira az Európai Bizottság terheli le a kedvezményezetteket, hanem tovább terhelik a kedvezményezettekre a terheket az irányító testületek. Általában véve minden egyes auditáló testületnek a munkája, akármelyik EU szerről is legyen szó, plusz munkát teremt a nemzeti szinten működő testületek számára, plusz feladatokat, és ezért aztán tovább terhelődik maga a kedvezményezett is. Mert több ellenőrzés, több kontroll, több átvilágítás történik ilyenkor. Ebben a programozási időszakban nem igazán arra koncentráltuk, hogy mik a valós eredmények, hanem arra, hogy hogyan korre, hogyan valósítanak meg korrekciókat. A probléma az, hogy mindig az auditálásoknak a negatív eredményeiről hallunk, ezek kapnak hangsúlyt. Nagyon hangsúlyozzuk ezt az aspektust, és kevésbé figyelünk arra, hogy milyen eredményeket értünk el. Mik a pozitív eredmények? Nemzeti szinten van még egy probléma, egyetértek az előttem szólóval. Az auditorok emberi lények, ezért nem tökéletesek. Nem mondhatjuk el, hogy sohasem hibáznak. De nagyon nehéz szembesíteni őket a saját hibájukkal, mert nincsen fölöttük levő rendszer. Az auditorok ellenőrzik a rendszert, a kedvezményet, zetteket, de ki ellenőrzi az auditorokat. Úgyhogy ez egy olyan vita, aminek nincsen végeredménye, kézzel fogható végeredménye. Az audit munka legnagyobb része ex post, tehát utólagos amikor már minden lezárult, a hibákat elkövették, és gyakran, amikor a hibákat elkövették, azok, akik elkövették, tudták eleve, hogy az hibás, amit tesznek, és ilyenkor, ahogy már mondtam, az irányító hatóságokra hárul a felelősség, hogy plusz ellenőrzéseket valósítson meg, és ez nagyon terhes munka. De mik a pozitív trendek? Az egységes auditálási módszer, amit a CPR-ban föltüntettünk, aztán a preventív rendszer auditok, az EB vezette be ebben a programozási időszakban, ez ex ante, vagyis előzetes ellenőrzésekre helyezi a hangsúlyt. Aztán egyszerűsítsük az ajánlásokat és az eredményeknek az összefoglalását. Ez látszik a számvevőszék törekvésében is. Ez fontos, hogy ott hangsúlyozzák a konzultáció szerepét is. Hogy a rendszereket hogyan tehetjük hatékonyabbá. Ezen kívül üdvözlöm azt a tényt, hogy a bizottság és a számvevőszék most felismerte már azt, hogy az auditálási módszereket össze kell hangolnunk, illetve az eredmények interpretálását is. Én azt szeretném, ha mindenütt ezek egységesek lennének. Az európai alapok, a nemzeti ellenőrző testületek. Ezek mind-mind, ha nem egy, egységes rendszerek, több és több terhet termelnek. Aztán itt látható néhány plusz ötlet, nem ismételném meg mindet. Az arányosság, nyilván ez kell, hogy az alapja legyen az auditálásnak. Az arányosság van alapuló audit, nagyon fontos. Azon is kell, hogy alapuljon, hogy mekkora a támogatás, és azon is, hogy milyen kockázati arányról beszélünk, de az arányosságot mindig a képviselet fényében kell látni. Aztán az eredmények. Igen, itt is kell arányosság. Ha egy projekt eredményes, akkor muszáj mindenképpen korrekciókat alkalmazni benne. Nem elég, hogyha a végcélt tekintjük. Egyetértek az előttem szólókkal azt illetően, hogy az egyszerűsített költség opciók nagyon eredményesek. Már említették, hogy a jövőben a bizottság csalás és hibamentessé kívánja tenni az eljárást. Ennek kulcsa az egyszerűsítés, mert jelenleg az nagy összetettség, a legkiemelkedőbb oka a magas hiba rátának. Retroaktivitás és ismétlődés. E-, ez a legaggasztóbb aspektus a jelenlegi programozási időszakban is. A múltban többször volt probléma ezzel, hogy azért, hogy ezt elkerüljük, megváltoztattuk a jogszabályokat, vagy a gyakorlatot, de az, hogy újra csinálni az auditálást, egy csapatmunkáját megismételni, ez hatalmas problémákat teremt. Különösen, amikor ez megdobja a költségeket. Ezt el kell kerülnünk, sőt, tilosnak kellene minősítenünk. Egyet értek a cseh kollégával, a nemzeti végnapja az elszámolásoknak, ezt mindenképpen szem előtt kell tartani, és hogyha felfedeztek hibákat, akkor más módon kell ezeket eh, javítani, nem megismételni az eljárást. Eredmény alapúnak kell lennünk, nem eljárás alapúnak. Az eljárásokat magukat már auditáljuk, minden egyes alapnál. És mivel az eljárások már auditáltak és ellenőrzöttek, ezért belegondolhatnánk abba, hogy az auditorok munkáját megosszuk megosszuk az EU szint és a nemzeti szinten, legyen a bizottság szintjén mondjuk ez az eredmények átvilágítása a feladat, és így legyen egységes az auditálási rendszer. Legyen szó a minőségről, és ne a mennyiségről. Erről már sokan szóltak előttem. Vannak ugyan pozitív trendek, de a konzultáción lehet még javítani, nem a szankciók kell, hogy a központban legyenek hanem az ajánlásoknak. Muszáj egyfolytában korrekciókat végeznünk, és ha végzünk, azok valóban segítik az eljárás javítását. És van egy úttörő ötletem. Újra kellene gondolnunk, annyira fontos a hibaráta nem kellene inkább arról gondolkoznunk, hogy a hiba az milyen hiba. Teljesen más dolog csalásról beszélni, és más dolog hibáról beszélni. Úgyhogy esetlen gondolkozhatnánk abban, hogyha csalást tapasztalunk, akkor be kell avatkozni, de ha hi- csak hibát, akkor nem kell mindenképpen szankciót alkalmazni a bizottság részéről. Végül kommunikáció és a legjobb gyakorlatok. Azt hiszem, hogy a reform kulcsa és az irányító hatóságok munkájának javítása az, hogy például a tagállamokban van már ilyen rendszer, Bulgáriában például az auditáló hatóság megosztja a tapasztalatait az irányító szervekkel, hogy ráébresze őket, hogy mik a hibák. De ezt a bizottságnak is meg kellene tennie, esettanulmányokat kellene megosztania a, ta- a tagállamokban. És azt hiszem, hogy ez nagyon segítené azt, hogy jól képezzük a számvevőket, javítsuk a minőséget. Akkor ki is hagyom az utolsó diámat, mert ezt már többször elmondtak, és nagyon köszönöm a figyelmüket. Elnök, köszönöm szépen. Hát innovációból van elég innovatív ötletekből, és azt hiszem, hogy most meg is adom a szót Hlabajó asszonynak. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm is először Novakov úrnak és a titkárnak, titkárságnak és a az elnök asszonynak, hogy ezt a szemináriumot megszervezték. Köszönjük. Köszönöm hogy nagyon jól választották ki az előadókat, ugyanis nagyon jó egyensúlyt láttunk a vitában, nagyon jó egyensúlyt találtak az előadók között. És szeretnék gratulálni az utolsó előadónak, Krumova asszonynak, mert még esztétikus is volt az előadása, tehát nagyon innovatív volt. Néhány kérdésem lenne. Először is, amikor hallgattam az előadókat, akkor beszéltek ex post, tehát utólagos auditról, amikor a hibák már megtörténtek. Épp ezért szeretném mindenkinek feltenni a kérdést, hogy mi lenne ex ante, tehát előzetes auditot elvégezni, ennek milyen terhele, terhei lennének? A közbeszerzésnél ez lehetőséges, akkor milyen terheket jelentene ez ebben az esetben? Érdekes kérdés, a felelősség kérdése, és Bures úr is említette még az egységes eh, audit eh, mechanizmus során is később használják eh, meg a hibát. Hát hi, hi fogja ezt a pénzügyi kárt viselni az egységes audit rendszerben. A felelősséget illetően megint csak a bizottságnak a javaslata az, hogy a megbízható partnerekre építsenek. Ez nagyon érdekes gondolat, de hát nyilván a bizalmat azt abszolút módon a kell követnie a felelősségnek is. A végső felelősség a bizottságé, a pénzügyi irányítást illetően, és minden évben kevés tevékenységet látunk a tagállamok részéről, hogy megosszák az ő nézeteiket. Minden évben ugyanez a probléma. Én voltam két évvel ezelőtt a jelentéstevő, és szinte hihetetlen volt, hogy mennyire nehéz volt a tagállamoknak a szempontjait, nézeteit látszani, látni az egységes auditmechanizmusban hogyan fogjuk ezt a bizalmat kialakítani, és ezt a felelősséget? Tehát hogyan tudjuk bevonni a tagállamokat? Végül az utolsó megjegyzésem, az ALDE az egyszerűsítést a jövő lényeges pontjának takintja, tekinti, tehát ez a magas szintű egyszerűsítési csoport munkája itt fontos, nagyon fontos. Itt is a teljesítmény és az eredmények és a hozzáadott érték a nagyon fontos kérdések. Megfelelő egyensúlyt kell kialakítani, nem lehet szélsőséges megoldásokat találni. Hogyha a teljesítményre koncentrálunk, akkor sem szabad elfelejteni a törvényességet és a szabályosságot. Tehát az audit során is szükség van erre az egyensúlyra. Köszönöm szépen, és gratulálunk ehhez a szemináriumhoz. Köszönöm szépen, én is szót kérek. Ma megint azt láttam, hogy nem az EU szint a probléma az ellenőrzéseknél, hanem az, hogy sok rétegű a rendszer, és nagyon sok minden függ attól, hogy a tagállamokban hogyan végzik a munkát. A kérdés az, hogy erre a szintre hogyan hagyhatunk, mert a kritikát úgyis az EU szint kapja. 13 éve vagyok tagjának a szakbizottságnak, és semmi kedvem ahhoz, hogy olyan dolgok miatt verjenek össze, amiért nem is én vagyok a felelős. Úgyhogy a kérdés az, hogy mi történik a tagállamokban, hogyan végzik az ellenőrzéseket. Én nagyon fontosnak tartom azt, hogy az új több éves pénzügyi keretben elkülönítsük a szak ellenőrzést, a pénzügyi ellenőrzést. Legyen nyilvánvaló mindenki számára, hogy melyik, melyik. Egyébként nagyon érdekesnek tartottam Szébert úr, köszönöm szépen, hogy a strukturális alapokat és az ellenőrzéseket számadatokkal is alátámasztotta. Szerintem ennél kevesebb ellenőrzést már nem lehet végezni problémák száma a regionális területen pontosan arról tanúskodik, hogy azért jobb az agri területen a teljesítmény, mert kevesebb az ellenőrzés. És a kérdés az, hogy hogyan biztosíthatjuk azt, hogy ne csak, hogy elköltsék a pénzeket, amikor ilyen sok milliót költ az ember, mindig van hibaráta, de elegem van abból, hogy állandóan a strukturális alapokhoz nyúlunk hozzá. Valahol hibás a rendszer, ez az egyik. Most pedig a számvevőszék. Az egységes auditot illetően, a single auditot illetően mindenki ezt támogatja. De Amikor a tagállamok beadják az adatokat a bizottságnak, akkor már a 0,2 százaléknál kezdődő hibarátánál is e, már problémákat tapasztalnak. Aztán jön a számvevőszék. A számvevőszék hogy látja ebben a rendszerben, hol a szerepük? Ahogy én a számvevőszékeket ismerem, szeretik helyben ellenőrizni a projekteket. Ha most már ezt nem teszik, akkor fel kell tennünk a kérdést. Megint egy alpont alpontját kreáljuk ezzel, a szervel. Nem akarom, hogy provokáltnak érezze magát, ez egy valós kérdés. Mit tesz a számvevőszék. Nem azt akarom, hogy eltemessenek 36 külön jelentés alatt, igazából soha nem elég ezekből a jelentésekből. A kérdés az inkább az, hogy a strukturális rálátás az EU-s pénzek elkötésére. Valbrok úr, Agri főigazgatosság. a megbízhatóság, a számadatokat illetően, amit a tagállamokból kapunk. Erről évek óta folyik a vita. Nyilván, hogy nem mindig pontosak. De mi van akkor, hogyha ellátogatunk helybe, és azt látjuk, hogy amit tapasztalunk, semmi közöset nem mutatta be adott számadatokkal. Ezeket szépítik, Tehát, hogy mi, mint rendszer, ha nem hihető a rendszer, akkor semmire nem való. Akkor csak problémákat kreálunk, és áttoljuk őket az egyik öt éves időszakról a másikra. Úgyhogy kicsit tartok ettől a dologtól. Aztán szabályosság és jogszerűség az a szemben, a bolgár képviselő mondta. Vannak olyan tagállamok, ahol úgy tűnik, hogy jogszerű a rendszer. Persze akarjuk, hogy legyen növekedés, foglalkoztatottság a tagállamokban. De a tenderek, ha eleve nem tartatjuk be a kritériumokat, amiket kiírunk a tenderekben, akkor kiengedtük a lehetőséget a kezünkből, hogy a KKV-k és a középnagyságú cégek is pályázhatnak. Aztán az magyar helyzet, Jávor kolléga örülni fog, néhány hete ott jártunk, és azt láttam, hogy az tenderek 36 százaléka olyan, ahol egyetlen egy pályázó van. Hát nyilvánvaló, hogy az eredmény a stimmel a végén. Hát ha a kiírást és a pályázót nézzük, az passzol, de mit teszek ilyen esetben? Az EU-s pénzeket arra használják, hogy monopól rendszereket építsenek? Aztán ez a probléma nem csak Magyarországon probléma, több tagállamban is. Szabályosság, jogszerűség. Ez a két kérdés mindig nagyon fontos. Belső piac, annak a működése alapvető fontosságú az unió számára. A kérdés az, hogy ha a szabályokat betartatom, több kárt okozok, mintha egyáltalán nem is léteznének uh, szabályok. A szabályfetisiszták uralkodása ez. Da, ich hatte mal die Frage, was norwegische Fonds sind. Sie haben das auch in Ihrer Vorstellung in der Aztán hallottuk az előadásban, hogy a norvég alapok, mik is ezek pontosan, bár tudom a választ, aztán a bolgár példa. Hát nem emelem ki magát Bulgáriát, van elég sok problémájuk, de nyilvánvalóan a kérdés az, hogy hogyan lehetnének inkább teljesítményorientáltak. Aztán a számvevőszék. specifikus jelentések, az éves jelentések. Persze nagyon fontos. Egyes országoknak specifikus problémái vannak. Nem értem, hogy a számvevőszék ezt miért nem látja be. Miért nem lehet ezt figyelembe venni? hiszen hogyha a számvevőszék nem csinál országra lebontott jelentést, az azt jelenti, hogy nem függetlenek az ott működő szervek. Úgyhogy én ezt szeretném, hogyha észben tartaná a számvevőszék, és akkor Lazaru úr, nem tudom, szeretne válaszolni, vagy hogy, hogy kezdjük? Lazaru úr, szeretne ön kezdeni? Vagy végén zárni? Jó, akkor kezdje ön csak. Negyed óránk van összvisz. Köszönöm. Thank you. Köszönöm, Köszönöm szépen, Köszönöm szépen elnök. Én jövök. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm azokat a kérdéseket, amelyeket feltett, illetve az akályokat, amelyeket megfogalmazott az egységes ellenőrzés elvével kapcsolatban, hogy ezt az számbevőszék hogyan fogja alkalmazni, megnézi-e az Európai Bizottság által kipipált négyzeteket? Nos, a válaszunk egyértelműen nem, ugyanis a többiek munkájának felhasználását egyértelműen szabályozzuk, és ahogyan az előadásomban is elhangzott, a bizalom, a bizalmat el kell nyerni, a bizalom nem olyan dolog, amit feltétlenül és egy természetesnek kell venni. Igen, támaszkodhatunk mások munkájára, hogyha teljesülnek a megfelelő feltételek. De teljesítési munkát végzünk a megfelelési problémákkal kapcsolatban. Nem fogunk annyira nagy, jelentős mennyiségű munkát végezni, azonban ellenőrzési munkánkban a saját tranzakció tesztelésünkhöz hasonló mélységi szintet akarunk megvalósítani. Azt reméljük tehát, és azt várjuk, hogy a többiek munkájára való támaszkodás munkagyakorlattá válhat. Ami az ország specifikus beszámolókat illeti, ezt már részleteiben is megbeszéltük korábban. az ország specifikus információk tekintetében, ahogyan ezt már jeleztem az előadásomban is, az új megközelítéssel, amelyen most dolgozunk, azt reméljük, hogy a közeljövőben megbízhatóbb információkat kapunk az Európai Bizottságtól, illetve az ellenőrzési munkánk segítségével tudjuk ezt teljesíteni. Ami pedig az ország specifikus beszámolókat illeti, ha jól értem, szerintem ez szintén problémás lehet, de jelen szakaszban ez olyan dolog, amit vizsgálunk, úgyhogy egyelőre még végleges választ erre nem tudok adni. Madame Tlabajova. Tlabajova asszony vetette fel az előzetes ellenőrzés problémáját. A jelenlegi helyzet szerint végzünk előzetes ellenőrzést rendszerellenőrzés formájában, és annak érdekében, hogy a teljesítményt értékeljük, az irányítóhatóság teljesítményét, azt csak az utólagos ellenőrzés útján tudjuk megvalósítani hogyan lehet a bizalmat és a felelősséget összekötni. Nos, azt gondolom, hogy a kettő kéz a kézben jár. Ezzel már foglalkoztam a korábbi hozzászólásom keretében is. Köszönöm. Yes, very briefly on... Nagyon röviden. Én magam is szeretném elmondani, hogy nagyon sok erőfeszítést összpontosítunk a megelőzésre, amikor az ellenőrző partnereinket megvizsgáljuk, akkor megelőző tevékenységet folytatunk, hogyha ők a saját szabályaikat, saját eljárásaikat betartják, akkor minden rendben van. Hogyha hiba van, akkor azt vizsgáljuk meg, hogy a partnerő esetleg a saját eljárását nem alkalmazta-e megfelelően. Ez már más történet. De a rendszert a rendszer teljes egészében kell megvizsgálni, és egy kicsit aggaszt az, hogy megosztanánk a felelősséget, a feladatokat, hogyha a keresztirányú megbízhatóságra összpontosítunk, akkor ezt nem szabad a feladatok elkülönítésének tekinteni. Azt gondolom, hogy ez a teljesítmény szempontjából nagyon fontos, két indikátorra kell összpontosítani, és nagyon konkrét utólagos ellenőrzésre, nem csupán a szabályosságra és a jogszerűségre, azzal kapcsolatban, hogy elérték az eredményeket. Thank you. Maybe just... Köszönöm szépen. A megbízhatóságról kérdeztek, mi történik akkor, hogyha az ellenőrző téved, vagy valami hiba csúszott a számításba. Nos, én magam ugyanazt az álláspontot képviselem, mint a szabálytalanságok esetén, hogyha szabálytalanságot állapítunk meg, megnézzük, hogy a tagállam esetleg hanyag volt-e, akkor a tagállam a felelős egyéb esetben, ha a tagállam nem volt hanyag, akkor az Európai Uniós költségvetés viseli ezt a terhet. És ugyanez lenne ebben a helyzetben is a helyzet. Az ellenőr is követhet el hibát, de visszatérhet, visszaszámíthatja a hiba eredetét. Az előzetes ellenőrzésről beszéltünk, azt hiszem, hogy az előzetes ellenőrzés maga a kontroll. Ezt próbáltam a megbízhatósági modellel kapcsolatban elmondani, tehát hogy nem az ellenőröknek kell előzetesen megvizsgálni semmit, hanem a tagállami hatóságok feladata ez, tehát ennek kell rendben lenni, és ezt kell megfelelően elvégezni, az ellenőrző szervek pedig arra vannak, hogy utólag ellenőrizzék, hogy ez megtörtént-e. És a kormányzati struktúrák is az előzetes feltételrendszert képviselik. A mezőgazdaságban például a tagállamoknál havi negyedéves rendszerességgel térítjük meg a költségeket, mert tudjuk, hogy megvannak ennek a megfelelő struktúrái. Volt egy általános kérdés, hogy teljesítmény kontra jogszerűség. Szerintem ez nem vagy-vagy, nem egy eldöntendő kérdés. Ahogy Graszte asszony is elmondta, hogyha egy projektet eh, megfelelően elvégeztek, de ugyanaz a nagyvállalat kapja egy adott tagállamban úgy a szerződéseket, annak egyértelmű okai lehetnek a közbeszerzési szabályoknál, tehát egy alapvető uniós követelménynek kellene megfelelni. A kérdés az, hogy ahhoz, hogy ma eredményeket kapjunk, nagyon részletes szabályokat kell megfogalmazni minden egyes kedvezményezetnél, annak érdekében, hogy végül meglegyen az európai szintű eredmény hogyha nagyon részletes és célzott szabályaink vannak kedvezményezeti szinten, nagyon súlyos ellenőrzési terhet rovunk a tagállamokra. A kérdés az, hogy hogy találjuk meg az egyensúlyt a között, hogy mondjuk szeretnénk megszerezni az eredményeket, és nem feltétlenül kell ugyanazokat a szabályokat alkalmazni minden egyes kedvezményezetre egész unió szerte. Ez a helyzet egyébként a mezőgazdaságban, legalábbis az első pillérben, azt szeretnénk tehát, hogy ez is célzott legyen, és a tagállamoknak legyen egy észszerű alapjuk arra, hogy tudják, mi hogyan lehet eredményeket elérni, és az EU-nak pedig eh, az EU mondhassa azt, hogy mondjuk legyen megfelelő közbeszerzési szabály, stb. De nem lehet eh, minden egyes telket megvizsgálni egy eh, föld azonosító rendszerben. Ez egyszerűen lehetetlen lenne. Nem azt mondjuk egyébként, hogy dobjuk ki az ablakon a jogszerűséget és a szabályosságot hanem itt a lényeg az, hogyha valóban csökkenteni akarjuk a kontrollt és az ellenőrzést, akkor erősz, ö, egyszerűsíteni kell a jogszabályt, de ha túlságosan leegyszerűsítjük a jogszabályokat, akkor nem fogjuk elérni a céljainkat kérdés az persze, hogy mi a fő cél. Tehát ez az az egyensúly, amit meg kell vizsgálni, és azzal szeretném még lezárni, amit Széber úr is elmondott, és szeretném a megfelelő kormányzati struktúrákat kihangsúlyozni. Az egyik legnagyobb egyszerűsítés a stabilitás, legalábbis a kifizető ügynökségeknél ez jellemző volt. Thank you, Mrs. Chair. Uh... Köszönöm szépen, elnök asszony. A stabilitás valóban lényeges. Ugyanakkor a jelentéstevő szavait szeretném átvenni, hogy ennek intelligens stabilitásnak kell lenni, nem gyökeres változásokat kell, mert a mostani összetett rendszertől el kell mozdulni, ahogy a kolléga mondta, intelligensebb megoldások felé kell elmozdulnunk asszony azt mondta, hogy több probléma van a kohéziós területen, mint a mezőgazdaságban. Elnézést kérek, de akkor kudarca be <laughs> az elő, előadásom, mert azt mondtam volt bizonyítani, hogy hatalmas szintű ellenerzés van. De nyilvánvalóan meg kell vizsgálnunk, hogy mi összehasonlítható, hiszen ugyanazokat az összetett szégeket látjuk, ugyanolyan auditokat és ugyanolyan hiba arányt Épp ezért olyan sok szabály, szabály keletkezik, hogy mindennek meg kell felelni az általános elveknek és a szabályoknak. Például a támogathatóság, a közbeszerzés, mindezeket tiszteletben kell tartani, az állami támogatás. És aztán vannak általános, például a környezetvédelmi vagy a nemek közötti egyenlőségi kritériumok. És mindeze, mindezeket a szabályokat meg kell vizsgálni és ellenőrizni kell. Ezért lesz ennyire terhes ez a feladat. De hát tulajdonképpen én megpróbáltam elmagyarázni, hogy az egységes audit, ahogy a 16 2012-es jelentésben ezt a számvevőszék megmagyarázta, és ennyi év után is érdemes megnézni. Tehát, hogy ez része az audit láncnak. Ez nem csak előzetes ellenőrzés az irányító hatóságokkal, hanem egymásra támaszkodnak ezek. És és épp ezért a teljesítményre szükség van, de nem szükséges a további teher. De tehát a teljesítményt illetően észszerűen kell elnyárni, tehát nem kell második, harmadik, más szervek által elvégzett auditra elvégezni. Na most akkor Lavasosva asszony az előzetes ellenőrzésekről beszélt. Tehát mielőtt a következő szintre lépünk, erre szükség van, és most azt vezettük be, hogy minden ellenőrzés a nemzeti, az audithatóság által végzett ellenőrzés végbe megy, mielőtt a következő szintre kerül. Nyilvánvalóan ez nehéz a több éves rendszerrel, lehet, hogy később történik meg. Tehát tulajdonképpen mielőtt a, az beszámolókat ellenőrzik és tanúsítványt adnak ki, azelőtt mindezeknek előzetesen meg kell történnie. Nyilvánvalóan ebben a bizottságban látják, hogy a tagállamokban egyelőre nem kell bejelenteni a beszámolókat, mert azt, arról akarunk meggyőződni, hogy nem kell majd net pénzügyi korrekciókat véz, véghenre hajtani. Tehát akkor van az rend, tagállami rendszerekben idő a kiigazításokra, azért, hogy zökkenésmentes legyen az átlépés a jövőbeli megoldásokra, tehát hogy ne forradalom történjön. Nos, akkor nézzük a megbízhatósági nyilatkozatokat a számvevőszék már elmozdult afelől, hogy, hogy a saját rendszerünket is áttekintsük. Tudjuk, hogy tagállamoként, programokként kell validálni a hibákat, hogyha ezt a számvevőszék meg tudja tenni ezt a tagállamok esetében, akkor a bizottság megfelelően támaszkodhat erre. Tehát, hogy jó, jó tájékoztatás jelent ez számukra. Ez már itt pozitív előrelépés. Végül pedig egyetértek mindenkivel, hogy nem a törvényesség, szabályosság és a teljesítmény van szó, hanem nem, nem akarunk további terheket róni a, az érdekelt felekre, tehát egyszerűsíteni szeretnénk, de ugyanakkor nyilvánvalóan az alapvető dolgoknak továbbra is meg kell lenni. Tehát nem akarjuk még bonyolultabbá tenni a dolgokat. Köszönöm. Köszönöm szépen. Megpróbáltam megvizsgálni, hogy a bizottság milyen fajta statisztikát tudna számunkra biztosítani, milyen adatokat tudna biztosítani a különböző projekteket illetően, amelyeket ellenőriznek, és mit látnak ezekkel kapcsolatban. Tehát, hogyha ezt meg tudnák tenni, akkor az csodálatos lenne. Köszönöm szépen hogy ezt a megjegyzést megtette. A norvég alapokat illetően az EGK támogatásokat gondoltam, amely Izland, Liechtenstein, Norvégia részvételét jelenti az EU belső piacában. Sajnos nem kapcsolta be az elnök a mikrofonját, de a választ halljuk. Igen, nem szerettem volna meghosszabbítani az előadásomat, de a legalitás, tehát a törvényesség ellenőrzését talán ki lehetne küszöbölni, és az, a szabályosságra koncentrálni. De hát ez egy törvénykezés kérdése, tehát erről beszélhetünk. Köszönöm szépen. Minél kevesebb a szabály, annál kevesebb a hibaráta. Teljes mértékben. Uh, Köszönöm szépen, elnök eh, asszony, csak néhány szót szeretnék szólni az előzetes auditot illetően már hallottuk, hogy már alapgondolatként az auditnál ez, ez megtörténik, de minden esetre erősödnie kell a megelőző szerépről. Tehát nem kell megváltoztatni az idő, idejét az auditnak, de meg kell próbálni a jövőbeli hibákat kiküszöbölni, és változni azokra a kihívásokra, amelyek az irányító hatóságok ellenőrzését jelenti. Szeretnék visszatérni arra példára, amelyet az elnök asszony mondta, a 36%-ot emlegette a közbeszerzéseket illeten. A tény az, hogy amikor a teljesítményt szembeállítjuk a törvényszerűség és szabályossággal szemben, akkor az audit nem látja ezeket a rendszerbeli problémákat, mert a közbeszerzés hogyha csak egyetlen pályázó van, az nem illegális, csak azért, mert egyetlen pályázó van. Lehet, hogy ez egy különleges közbeszerzés, vagy egy furcsa eset, és ezért van csak egyetlen pályázó tulajdonképpen lehet azon, akkor lehet azonosítani, hogy probléma van, amikor csak egy pályázó van, akkor azt nem műveletenként tesszük, nem minden költséget illeten, hanem horizontálisan. És ezt a horizontális szempontot másképp kell megközelíteni, tehát hogy teljesítmény autón van, a rendszer auditja, vagy az egész ágazatnak az auditja. Köszönöm szépen. Köszönöm. Nyilván igaza van ebben is. A jelenlegi rendszer a jogszerűséggel és a szabályokkal megengedi ezt, hát akkor nem tudunk ezen már pontosítani. Az elő a, a jelentéstevőnek adnám meg a szót. Thank you very much, Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Meghallgatva a résztvevőket, azon gondolkoztam, hogy meg kell köszönöm önöknek nem csupán a teljesítményüket, a rendelkezésre állásokat, hanem azt is, hogy mindannyian igyekeztek a legjobb képességeik szerint az emberek érdekében dolgozni, hiszen a KONT bizottság, amikor a költségvetés ellenőrzésre kerül sor, akkor az emberek legjobb barátja, hiszen igyekszünk mindent megtenni azért, hogy a lehető legjobban védjük a közpénzek elköltését. Az amerikaiak szeretik azt mondani, hogy eh, ne zavarjuk a zavart, hanem hagyjuk a zavarnak, hogy az zavarjon minket. Tehát a programozási időszakra is igaz ez. Azt gondolom, hogy ez az esemény nagyon időszerű volt, és nagyon örülök, hogy beszélgettünk erről, és annak még jobban örülök, hogy nem értünk egyet mindenben. Egyébként ez túl gyanús lenne, hogyha mindenben egyet értenénk. Annak is örülök, hogy sikerült a bevezető már provokálni, a záró megjegyzéseimmel is szeretném ugyanezt elérni biztos vagyok abban, hogy önök is látják, hogy egy csónakba nevezünk. A kedvezményezettek számára mi vagyunk Brüsszel, aki a programokat kezeli, az Európai Bizottság, a számvevőszék, a tanács, a parlament, a nemzeti hatóságok, és ennyi. Tehát együtt kell dolgozni és gondolkozni, hogy hogyan is oldhatjuk ezt meg. Szerintem mindenkinek igaza volt az előadásában, valaki azt mondta, hogy a projekteknek csak 1%-át, 3%-át, 5%-át ellenőrzik, de amikor kiszámítjuk az OLAF munkáját, a nemzeti hatóságokét, az csalás megelőző hatóságok, regionális hatóságok munkáját, talán a végén már egy sokkal jobb szám jön ki. A kérdés az, hogy tudunk-e olyan erőfeszítést tenni, ami annak kiszámítására vonatkozik, hogy mennyibe kerül egy projekt irányítása, kezelése, ellenőrzése az összes alapok arányában 10-20-25 százalék találgatok, lehet, hogy keves, kevesebb, de el tudjuk, elnök asszony 4-5 százalékot mond, Tehát 4-5 százalék, nem 45 százalék, nem is ezt mondtam, de el tudjuk-e képzelni azt, hogy azok az emberek, akiket itt a e, teremben megvesztettek, megválasztottak a e, polgárok, visszautaznak a választókerületükbe, és egyes e, kedvezményezettek, kisvállalkozások inkább azt választják, hogy egy bankhitelt vegyenek fel, a helyet, hogy pályázzanak egy Európai Uniós alapra, mert akár éveket kell várnia arra, hogy megkapja a pénzt, sőt, évekkel később pedig még az is előfordulhat, hogy valaki kopogtat az ajtaján és kéri a papírokat. Azt gondolom, hogy most a jó irányba haladunk. 2020 után az ellenőrzés jobban fog kinézni, mint most, jobban fog működni, és örülök annak, sőt biztos vagyok benne, hogy ez a parlament és ez a szakbizottság nyomon fogja követni, figyelemmel kíséri majd azt, hogy ezeket a reformokat hogyan hajtják végre. Tehát még egyszer megköszönöm mindenkinek a jelenlétét, meg vagyok tisztelve, egészen biztos vagyok abban, hogy nagyon rövid időn belül más alkalommal is találkozom. Köszönöm szépen. Én csak csatlakozni tudok, ez egy nagyon érdekes forduló volt. Köszönöm szépen, köszönöm az előkészítését, a vitának és a munkájukat, és ezzel lezárom ezt a workshopot. Akkor a következő napi rendi pont következik, ami Szárvama kollégának a véleménye a többéves pénzügyi keretről 2020 után. Szárvama úr, mindjárt meg is kapja a szót. Tessék! Okay, thank you. Köszönöm szépen, eh, elnök asszony. Eh, eh, most már végre csönd van a teremben. Néhány bevezető megjegyzésem lenne röviden. És pedig azt illetően, hogy milyen, mennyire jelentős ez a téma. Mint tudják, a Brexit-tel kell törődnünk, és példa nélkül álló kihívásoknak kell szembenéznie az uniónak. Elsősorban a migráció, a védelem, amely mindkét olyan téma, amely prioritást élvez az unió szempontjából. Tehát amikor a 27 tagállamú EU elindul, akkor tulajdonképpen eléggé merész változásokkal kell szembenéznünk hogyha a bajt nem hozzuk rendbe, akkor az még lehet, hogy egy darabig elmegy, de hogyha már tönkre megy valami, akkor azt muszáj megjavítani. Épp ezért a bizottság megbízásából és a Költségvetési Bizottság megbízásából egy jelentést hoztam létre, és mielőtt a részletekre térnék, szeretnék annyit mondani, hogy olyan módon álltam hozzá, hogy a realista munkának a kulcsfontosságú részleteit figyelembe vettem, ugyanakkor a jelentés megfogalmazásában arra gondoltam, hogyha nem magasra tesszük a lécet, akkor nem érünk semmit se el. Ugyanis a költségvetés, az unió költségvetését meg kell e, javítani és alaposan átalakítani. Tehát nem lehet egy kicsit itt javítgatni, ott amott javít, javítgatni, hanem egy strukturális javításra szükség van. Tehát a véleményt ahhoz, hogy világos legyen, hét különböző címsorra sorra alakítottam ki, vagy bekezdésre. Az első a a költségvetés és a stratégiai ciklusoknak a harmonizálása, a másik, az EU kiadásoknak az átfogó felülvizsgálata, a következő, a célkitűzések mellé rendelt rugalmasság és a prioritások kialakulása, aztán, hogy hogy lehet a fennálló kötelezettségvállalásokat be, lezárni, és aztán a az igazi értékelés hiányának a hatása és a hatékony költségvetési kapacitás utána. A teljesítmény alapú költségvetés a kerete annak, hogy az elkülönítéseket meghatározzuk, aztán pedig a megfelelően alátámasztott szükségletek és az európai hozzáadott érték, és hogyan lehet a Brexit utáni hiányosságokat megszüntetni. Nyilvánvalóan nagyon sok konkrét megjegyzésem volt ebben a véleményben. A, ezek a következők. Először az időtartamot illetően a költségvetési ciklussal kapcsolatban úgy gondolom, hogy a parlament és a bizottság öt éves időszakához lehetne igazítani, és a felülvizsgálatot illetően a bizottságnak szükség van egy átfogó vizsgálatára a kiadásokat, illetően mielőtt a következő több évi pénzügyi keretet határozza meg. Aztán a rogalmasságot illetően a költségvetési tervezést rogalmasabbá kell tenni a válságok és a körülmények nem várt alakulása miatt. Nagyon fontos a szerkezet egyszerűsítése. Tehát a szer, az unió költségvetésének a szerkezetét egyszerűsíteni kell. Nagyon sokfajta költségvetés van, a szakbizottságunk számára egyre nehezebb az ellenőrzés, átlátni, hogy mi történik a költségvetés keretein belül. Aztán konkrétebb módon a véleményben azt is javaslom, hogy az EDF-et bele kellene venni a költségvetésbe, a kockázat alapú megközelítést illetően ez a vélemény is azt javasolja, hogy az ellenőrzési rendszert így kell átalakítani. Ebbe az irányba elmozdultunk már, már egy idő óta errefelé tartunk, de, de még mindig van mit tenni. Aztán konkrét módon kell gondoskodni arról, hogy a hozzáadott érték milyen lesz, ez a teljesítményhez kapcsolódik a strukturális átalakítást illetően tulajdonképpen egy játékról van szó. Hogyha egy darabot nem tudunk behelyezni, akkor igazából nem lehet kirakni az egész játékot. Tehát a fennálló kötelezettségvállalakat illetően nehéz a helyzet, szinte lehetetlen hatékony értékelést és felülvizsgálatot folytatni. Épp ezért ezt is figyelemmel kell követni. Ezen kívül a kohéziós politika és a kiadások területén újra kell gondolkodni, hiszen hatékonyabb eredményekre van szükség, strukturális eredményekre kell gondolni, amikor a kohéziós költségvetést megvizsgáljuk. Ezen kívül nyilvánvalóan ezt is a teljesítménymutatókra kell alapozni, és minél előzetesen, minél jobban előzetesen megtenni. A, a növekedést amely az egész unió hasznára válik, figyelembe kell venni, ezért fontos, hogy hova helyezzük a pénzeket, és a szabályokat úgy kell kialakítani, hogy, hogy az eredmény az megfelelő legyen. Lehetne itt még említeni azt, hogy elmozdultunk afelé, hogy a különböző fejezetek között egyensúlyt alakítsunk ki. A kohéziós politika és a közös, tehát a kap közötti egyensúlyt át kell gondolni újra. Mert vannak olyan prioritások, amelyek most jelentkeznek, illetve tulajdonképpen már itt is vannak. Tehát, ha bár ez fájni fog, meg kell vizsgálnunk az egyensúlyt és a kohéziós és a kap részesedését. Nem akarok itt most részletekbe menni, hogy ezt hogy lehet megvalósítani, de azért ebben a dokumentumban néhány gondolatot felvetek a kappal kapcsolatban. Az uniónak kevesebbet kellene tenni ott, ahol korlátozott az érték, tehát hogy nem tud úgy működni, teljesíteni a költségvetés. Végül pedig ez a költségvetés lényegével kapcsolatos. Ennek a szakbizottságnak a feladata az, hogy e, ne mulasszuk el az alkalmat arra, hogy e, szót adjunk annak, hogy e, hogyan fog végül is működni ez az egész. Tehát ezért hangsúlyozni kell, hogyha egy kimegy, tehát tulajdonképpen 10-15 millió euró, euró kimegy, és nekünk kell az egészről gondoskodni, akkor nekünk és a bizottságnak is el kell gondolkodni azon, hogy mit tudnak javasolni, hogy hogyan hozzák rendbe ezt, vagy hogy hozzányúlnak az 1%-os plafonhoz, vagy pedig előre lépnek a saját források új javaslatai területén. A vélemény végül részleteiben vizsgálja meg, hogy hogyan lehetne ezt legjobban megtenni, és hogy ne legyek túlságosan kevéssé ambiciózus, végül a visszatérítési mechanizmusról is beszélünk, beszélek, és a lényeg az, hogyha a költségvetést működő képessé akarjuk tenni, akkor erről is gondoskodni kell. Nos, röviden összefoglalva ennyi. Köszönöm a, az elnöknek és a ö, ö, képviselőknek, hogy előadhattam ezt a véleménytervezetet. A módosítók benyújtásának a határideje október 30-a két óra, délután két óra. És a szavazás november 20-án vagy 21-én történik majd. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Most pedig a hozzászólások. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák! Először is gratulálni szeretnék Szárvama úrnak ehhez a jelentéshez, ehhez a véleményhez nagyon sok kérdéssel foglalkozik, ami szorosan kapcsolódik ahhoz, hogy a parlament mit gondol a több éves pénzügyi keret csomagról. Ebben a szakbizottságban, júliusban már több kérdést feltettünk azzal kapcsolatban, hogy mi legyen a hosszú távú stratégia, az MFF-fel kapcsolatban, és a RAL rendszerrel. Nagyon örülök annak, hogy ezeket a kérdéseket komolyan vették, és válaszoltak rájuk a véleményben. Ami a stratégiai és költségvetési ciklus összehangolását illeti, ez egy jó megközelítés, de A következő tíz éves stratégiánál, 2030-ig tartónál, nagyon fontos, hogy a stratégiai megközelítésben egy átfogó költségvetési tervet valósítsunk meg, költséghatékonyak legyünk, és a RAL mechanizmusokat megfelelően kezeljük. Különböző megközelítések léteznek a stabilitást illetően. A belső rugalmasságot figyelembe véve, de figyelembe kell vennünk, hogy az elmúlt években több válság sújtott az EU-t, és mindenképpen hozzunk létre egy válságtartalékot. Aztán a teljesítmény alapú költségvetés. Nagyon fontos a maximális hatékonyság biztosítése az európai hozzáadott érték megteremtése szempontjából az állampolgárok számára. Köszönöm szépen! Schwarz úr az Európai Bizottságtól. Köszönöm szépen, Kressle asszony. Angolul folytatom, mivel angolul eh, készült a jelentés. Draft report with, with, with a lot of interest. Uh, it picks up... Érdekes volt olvasni ezt a jelentést. Sok témával foglalkozik, néhányat kiemelnék, a hozzáadott érték, aztán a reflekciós jelentésben mi hangsúlyoztuk, hogy a bizottság részéről mit tartunk hozzáadott értéknek, aztán a költségek átvilágítása. Jelenleg minden egyes Európai Uniós finanszírozott programot átvilágítunk, figyelembe véve a számvőszék ajánlásait. Ahogy ez megjelent a véleménytervezetben is. Aztán említették a fokozott rugalmasságot, és nyilván a bizottságban is támogatjuk ezt, hogy hogyan fokozhatnánk ezt a költségvetésben. A saját erőforrásokkal ugyanez a helyzet. A jelentés nagyra törő, ezt értékeljük. Öttinger biztos mindig hangsúlyozta ezt nyilvánosan is, hogy a Brexit hiánynak a lefedése nagyon fontos lesz a bruttó nemzeti jövedelem figyelembevételével, mert a Brexit hiány mellett van, lesz egy másik hiányosság, például a migráció és a védelem területén. Szárvama úr, ez egy nagyon jó vélemény, véleményünk szerint. Előbbre viszi a vitát. A reflexiós dokumentum is kiemeli a konzultációs időszakot. Ma inkább hallgatóként veszünk részt, úgyhogy köszönöm szépen a hozzájárulását. Elnök, köszönöm, és újra megadom a szót a raportőrnek. <clears throat> well. Köszönöm szépen, köszönöm mindenkinek a hozzászólást, és szeretném akkor ezt nagyon röviden összefoglalni. Tehát úgy tűnik, hogy ami a költségvetés ellenőrzés véleményét illeti, e hatalmas feladattal kapcsolatban, amelyel hamarosan szembe kell néznünk az elkövetkezendő év során, Azt gondolom, hogy meghallgatva a véleményeket, úgy hiszem, hogy a bizottság elnökének felhívására készek vagyunk válaszolni. Talán így a vége felé szeretném azt is hozzátenni, hogy a teljes feladat ez teljes feladat ütemezése az az, hogy egyes ágazati bizottságok, például a TRAN vitázik erről ma már más bizottságok már nyáron elkezdték, mindenki legkésőbb januárra befejezi a munkát, ami a szavazatokat illeti, a Költségvetési Bizottság. Tehát a Költségvetési Bizottság egy saját kezdeményezésű jelentést készít, Olbricht és úr és Tomasszony készíti ezt, és eh, plenárison pedig Márciusban szavazunk, és várjuk, hogy a bizottság hogyan reagál. Damit am Ende des Köszönöm szépen, ezzel lezártuk a hatos pontot, hetes pont. A 2016 per 30-as külön jelentés a számvevőszék részéről arról, hogy az európai segélyek támogatásoknak hogy áll a helyzete Hondurasban üdvözlelném Honduras nagykövetét, Európai Uniós nagykövetét, üdvözöljük, és nagyra tartjuk, hogy ellátogatott ide. Jakobsen asszonynak adom meg a szót a számvevőszék részéről, és utána Ayala Sander asszonynak, most pedig Jakobsen asszony a szó. Thank you, Chair. Köszönöm szépen. Elnök asszony, hölgyeim és uraim, köszönöm szépen ezt a lehetőséget, hogy beszámolhatok arról, hogy az EU-s támogatás a honduraszi primér szektorokban hogyan alakult. Én az eredményeket és az ajánlásokat szeretném ismertetni, de először is hogy érdekeltesem, hogy pontosan mi a háttere ennek, miért fontos ez a téma. Honduras nagyon nagy fejlesztési kihívásokkal áll szemben, makroekonomiai instabilitás, nagy a munkanélküliség, korrupció és erőszak. Az EU Honduras második legnagyobb kereskedelmi partnere, és Honduras negyedik legnagyobb donora. 223 millióról 235 millióra emelkedett a támogatás 2007-től 2013 időszakról 2012 2020 as időszakig. 2007-2015-ös auditálási időszakban 119 millió euró került kifizetésbe, és a kétoldalú kapcsolatoknak a fele az projektekre fordítódott. Emellett Honduras regionális, szubregionális és tematikus együttműködésekben is részt vesz. Három szektort vizsgáltunk meg, ezek a szegénység csökkentése, a természetes erőforrások, biztonság és igazságosság. 89% a támogatásoknak kétoldalú együttműködés keretében folytatódik ezekre a területekre. Mi szeretnénk a hatékonyságot fokozni Hondurasban. Először a bizottság tevékenységét világítottuk át, aztán azt, hogy mennyit értünk el a kitűzött célokban. Nos, Mit találtunk? Az EU kétoldalú fejlesztési támogatásai Honduras számára részben hatékonyak. Honduras nehéz helyzetben van, szüksége van az EU-s támogatásokra, de nagyok a késések. Elég sok pozitív fejleménye van a támogatásoknak. Másrészt viszont Hondurasban aggasztó továbbra is a helyzet, nőtt a szegénység, a kis sajátított földek száma még mindig nagy, és nagyon nagy az emberölések száma. Tehát továbbra is célunk, hogy a megfelelően célzott területeket támogassuk, olyan területeket, ahol vannak szavahihető nemzeti stratégiák. De találtunk hibákat abban, hogy a bizottság hogyan kezeli a projekteket. A rugalmasság azt jelentette, hogy bizonyos területek csak rövid ideig kaptak támogatást, ami azt jelentette, hogy csökkent a hatékonyságuk. Aztán azt is láttuk, hogy a célkitűzések nagyon széles körűek voltak, és ezért aztán elaprózottak a pénzek. A koordinációs struktúra jó Hondurasban. A valós együttműködés nagyon limitált volt. Ez azt is jelentett, hogy sokszor átvették egymást a területek. Hondurasban nagyon instabil a makroökonómiai szerkezet, és az állami pénzek kezelése nem megfelelő. Ezért aztán nem megfelelően struktúrált a támogatások rendszere, nem tudtuk bebizonyítani, hogy a meg, kitűzött céloknak megfelel. Gyenge volt a teljesítés, az indikátorok nem jól megválasztottak, A bizottság egy konstruktív politikai párbeszédet kíván létrehozni a hondurasi kormányjal. De a stratégiák általában véve elnagyoltak, és nem fednek le minden területet. A hatékonyság fokozására Hondurasban azt javasoljuk, hogy a bizottság megerősítse a célzott területeket, támogassa a célzott költségvetéseket, teljesítménymutatókat állítson fel, és politikai párbeszédet folytasson ezekben a az elsőbséget élvező szektorokban. Szeretnék köszönetet mondani az együttműködésért és azért is, hogy elfogadták az ajánlásokat, azt illetően, hogy a jövőben milyen további tevékenységekre van szükség, és a közép-amerikai delegáció tagjainak elküldöm a jelentést. Ajala Szender asszonynak nagyon köszönöm az együttműködést, köszönöm a figyelmüket, és szívesen válaszolok a kérdéseikre. Köszönöm, elnök asszony. Elnök, mi köszönjük Önöknek, most pedig Ayala Szender asszony, tessék. Igen, köszönöm szépen, elnök asszony. Valóban először is szeretnék köszönetet mondani Bettina Jakobszen asszonynak ezért a beszámolóért, főként azért, mert ez az első jelentés ezzel kapcsolatban, és ezért szerettük volna a lehető leginkább kiaknázni a lehetőségeket azzal kapcsolatban, hogy meg tudjuk, mi működött jól, és mit kell megváltoztatni. Azt gondolom, hogy nagyon jó volt a bizottsággal az együttműködés, és szeretnék köszönetet mondani türelmükért és együttműködésükért, illetve nagyon jól együtt tudtunk működni Ocsal Madrid úrral, aki Honduras Európai Uniósnak követe, kitűnő volt az együttműködés, és ezeknek a találkozóknak, munkáknak az eredményeként azt javasoltuk, hogy akár küldöttség formájában elutazhassunk Hondurasba, hogyha megkapjuk a megfelelő engedélyeket, hiszen a nagykövet úr maga hívott meg minket, és azt gondolom, hogy így módon ennek a jelentésnek a ciklusa jobban kiteljesedhet. El szeretném mondani, hogy jól lehet, évek, az év elején került kiadásra ez a jelentés. Egy olyan országra vonatkozik, amely régiók és régiók közötti megállapodást aláírta. Olyan országról beszélünk, amely pontosan az elemzés időpontjában, a látogatás időpontjában, az ellenőrzés időpontjában, amelyet a számbevőszék végzett, válságidőszakot élt meg, nagyon súlyos válságot 2009-ben, és ez pedig eh, ennek eredményeként egy nagyon hosszú, talán túl hosszú volt az elemzés. Lehet, hogy eh, inkább arra lett volna szükség, hogy több kisebb elemzés valósuljon meg, és ez a Hondurasnak nyújtott külön költségvetési támogatás, hiszen ez egy költségvetési támogatási lehetőség volt, amelyet mi magunk, a bizottság, illetve maga Honduras is mindannyian most tanultuk meg, hogy hogyan kell működni ezzel a nagyon konkrét formulával, ezzel a konkrét képlettel. Nos, azt mondanám ezzel kapcsolatban, hogy ez az időszak, amelyet elemeztek, ez két ciklust, foglal magába 2007-től 2015-ig, 2007-2013, illetve 2013 után még két év volt, aztán következett be az államcsény, és mindez, ami azután történt. Azt hiszem, hogy ez olyan kérdés, amelyet a számvevőszék is figyelembe vett, és érdekelne, hogy a jövőbeli ellenőrzések tekintetében az ilyen jellegű támogatásoknál, az ilyen jellegű országoknál lehetne, hogy hogy rövidebb és intenzívebb időszakról beszéljünk, hogy nyomonkövetésre és sor kerülhessen. Tehát egy olyan, ne egy ilyen tág ellenőrzés legyen, ahol az egyes eredmények, egyes következtetések már elavultak, hiszen a az államcsíny előtt volt egyfajta alkalmazási terület, egyfajta együttműködés, az államcsíny után viszont minden leállt, és ennek borzasztó következményei lettek úgy az ország, mint a két oldalú támogatás számára. Tehát az eredmények, a fontos elért eredmények gyakorlatilag megszűntek, legalábbis egy részük. Szemben azzal, ugye, hogy mi történt az államcsíny után, hogyan lehet újra beindítani a kapcsolatokat az Európai Unió és Honduras között, és visszatérni megint a költségvetési támogatáshoz új prioritásokkal, hiszen az ország nagyon más lett az államcsint követően, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon erőteljes, határozott tapasztalat, ezért jó lenne, hogyha jövőben talán az ellenőrzési időszakok rövidebbek lehetnének, hogy az intenzitást fokozhassuk, főként azért, mert ennek egyes elemei, különösen például a számvevőszék és a kedvezményezettek közötti eszmecserék, illetve az egyéb szervezetek közötti eszmecserék, akik az ország civil életében részt vesznek. Elmondanám, hogy a második időszak pontosan az 2012-től kezdődően, amikor már a E, partnerségi megállapodást aláírták, és e partnerségi megállapodás, tehát a közép-amerikai Európai Uniós megállapodás aláírásakor a támogatások, a kétoldalúság, a kapcsolatok gazdagodnak a regionális integráció révén, és itt kell figyelembe venni, hogy e, a az ország sajátossága talán ebben a túl hosszú nyúlt ellenőrzésben némiképp elveszett ami a bizottsággal való eszmecsere, eszmecserét illeti, és ezt egyébként nagy alapvető fontosságúnak tartom, a költségvetési támogatás egyfajta módja annak, hogy egyenlő felek működjenek együtt, sőt kölcsönös elismertségben, kölcsönösen elismerve az Európai Unió kedvezményezett országokkal való munkáját, másrésztről viszont az is igaz, hogy ez olyan támogatás, amelynek több, sokkal súlyosabb kihívásai vannak, azonban, ahogyan Honduras esetéből is megtanulhattuk, elmondható, hogy fontos azt látni, hogy hogyan erősödött meg az intézményiség az államcsény után. Tehát a látható, kézzelfogható eredményeket kell figyelembe venni annak ellenére, hogy természetesen még mindig óriási kockázatok vannak az egyenlőtlenség, a korrupció. Ugyanakkor viszont a az intézmények, az alapvető intézmények visszaállítása az államcsíny után a költségvetési támogatás ebben rengeteget segített. És segített egy olyan valamiben is, ami szerintem Honduras és engedjék meg, hogy itt továbbítsam a nagykövet meghívását. Tehát nagyon fontos, hogy ennek a nagy együttműködésnek a keretében az Európai Unióval helyezzük el az átláthatósági, hatékonysági, bürokrácia csökkentési törekvéseket, illetve javítani ezt a kapcsolatot. Ebben ki kell hangsúlyozni azt, hogy Honduras ettől a pillanattól kezdődően hogyan került azoknak a kezébe, tehát a legjobb példákat beazonosítottuk korrupció elleni küzdelemben, átláthatóság javításában, nők helyzetének javítása, gyermekek helyzetének javítása, a szegénység elleni küzdelem, vagy hogyan lehet jobban együttműködni Guatemalával, tehát a regionális integrációra gondolok, vagy Nicaraguával, a területi együttműködés területén. Tehát sok-sok fejlesztés történt, javítás történt nemzetközi szinten is, annak érdekében, hogy ezen projektek esetében, ugye turizmusfejlesztés, gazdaságfejlesztés, és különösen maga az ellenőrzés javítása és a fejl- az ország fejlődésének javítása, ez mind-mind segít nekünk abban, hogy az Európai Unió az ilyen helyzetek, ilyen kritikus helyzetek megoldásában szerepet vállalhasson, és hát a jogalkotók, és különösen a Költségvetés Ellenőrzési Bizottság kezében van az, hogy amikor mondjuk történik egy államcsíny, mi történik ezekkel a költségvetési támogatásokkal, minden leáll, minden lefagy, és nekünk az a dolgunk, hogy a költség a költségvetési támogatást megvédjük olyan eszközként, amely természetesen fejlesztési hatású, és nagyon-nagyon sok fontos tényezőt képvisel, olyan helyzet ez tehát, amelyből meg kell tanulnunk nagyon gyorsan, hogy hogyan lehet helyreállítani a válság, a az államcsény következtében kialakult helyzetet, ez mind-mind tanulási folyamat. És nagyon érdekes volt részt venni ebben a folyamatban, mert az együttműködés során azt gondolom, hogy a honduras kapcsolatos tapasztalat segítette a bizottságot abban, hogy jó értelemben javítsa, fejlesz -e ezt az első nagy kísérletet, a költségvetési támogatás alkalmazása és eredmény alapú alkalmazása, tehát hogy menet közben hogyan lehet átállni, megváltoztatni a munkamódszerünket, új munkaképletekkel hogyan lehet dolgozni egy ilyen ország esetében, amely nagyon komoly változáson ment keresztül. És egy kérdés, ami alapvető fontosságú, Azt gondolom, hogy a bizottságban itt talán egy adott pillanatban azt kell azonosítanunk, hogy hogyan lehet ezt mérni a költség, annak a költségét, tehát hogy mi lesz akkor, hogyha nem segít az Európai Unió. A parlamentnek, a bizottságnak is van ezzel kapcsolatban tapasztalata, és azt gondolom, hogy egy kicsit tovább kell menni ebben a konkretizálásban, tehát hogy mi történt volna Hondurasban, a nagy kihívások helyzetének ellenére, hogyha az Európai Unió az államcsíny környékén végleg leállította volna a költségvetési támogatást, és sorsára hagytuk volna az országot. Szerintem ez alapvető fontosságú, hogy a bizottsággal, a számvevőszékkel együtt olyan formulákat azonosítsunk be, amelyekkel mérni tudjuk, hogy mi történt volna, ha azt gondolom, hogy képesek vagyunk arra, hogy a rendelkezésünkre álló eszközökkel, például tapasztalatokkal, amelyeket a Hondurasszal való kapcsolatból nyerünk, meg tudjuk valósítani ezt a, annak mérését, hogy mi történt volna akkor, ha jogalkotóként és a költségvetés ellenőrzőiként sorsára hagytuk volna ezt az országot. Tehát 2009-ben volt a az államcsény 2012-ben írta le az Európai Unió a Közép-Amerikával a megállapodást, és Honduras, mint folyosó ország dél és észak között nehéz helyzetben van, a költségvetési helyzet és nehéz volt, aztán az emberkereskedelem, kábítószerkereskedelem mind-mind nehezíti a helyzetét. Hogyan tudott tehát az ország stabilizálódni, és hogyan tudta fenntartani a kereskedelmi kapcsolatot, ami a régiók közötti megállapodás révén kibontakozik, és hogyan tudjuk ezt az országot újra felemelni e súlyos helyzetet követően. A tavaly júliusi jelentés, illetve annak következtetései az Európai Unió és Honduras közötti együttműködésről ennek az együttműködésnek a fontosságát hangsúlyozta, egy olyan fontos időszakban, amelyen nagyon jelentős változáson ment keresztül az ország 2009 után. Szeretném tehát, hogyha a bizottság egy kicsit többet szólna arról, hogy milyen tanulságokat vont le ebből a helyzetből. És persze Honduras a rendőrségi tisztogatások, a korrupció, az ügyészség azok a szervezetek, mint például a Transparency International, az Emberi Jogi Főbiztosság, mind-mind foglalkoznak az országgal, foglalkoznak azzal, hogy ez az ország jó példa legyen Közép, Közép-Amerikában az Európai Unióval való kapcsolatban. Tehát ezek lennének azok a következtetések, amelyeket szerettem volna megfogalmazni, és szeretnék köszönetet mondani úgy a számvevőszéknek, mint a bizottságnak, különösen pedig a Hondurasi nagykövetnek. Ja, danke schön. Das Wort erhält... Um... Köszönöm. Konstantin Pártos a bizottság részéről az európai érdekekről beszámolnak? Köszönöm szépen, elnök asszony. Nyilvánvalóan az számvevőszék képviselője, Jakobszen asszony is köszönetet érdemel, és a számvevőszéknek a jelenlévő képviselői. Nagyon fontos számunkra ez, ugyanis a a szükséges konzultációk ciklusát lezártuk ezzel a jelentéssel, a kulcsintézményekkel, a tanács szintjén is megvolt a, a vita és a konklúziók, a következtetések levonása júliusban megtörtént. Tehát a konzultációknak a fontos ciklusa most lezáródott, legalábbis a jelentés kibocsátásának a, utána. Ez az első hónapja. Tehát akkor nem csak az fontos, hogy a tájékoztatás legyen átlátható, hanem az elszámoltathatóság és a nyomonkövetés is. És most térek rá a számunkra legfontosabb kérdésre. A bizottság számára az a legfontosabb, hogy az ajánlásoknak, a, a, a számvevőszék ajánlásai csatlakozzanak a cselekvési mátrixhoz tehát tulajdonképpen van egy belső dokumentum, amelyben benne vannak az ajánlások és a konkrét lépések, amelyek időhöz kötöttek. Tehát látjuk, hogy mik a gyenge pontok, és mely területeken kell javítani. Van több olyan dolog, amely javult, tulajdonképpen természetes módon. Például a számbevőszék mutatott jogosan, hogy 2014 előtt tulajdonképpen mindenütt jelent voltak, voltunk, de hát ez a, a fejlesztési politika eredménye volt, a 2010-11-es időszakban, amit a, a változás programjának neveztünk. Most az élelmiszer ellátás biztonsága, a foglalkoztatás és a jogállamiság területére koncentrálunk és a horizontális kérdésekben bizonyos rugalmasságot értünk el, különösen az e- intézményekben és a korrupció elleni harcban és az emberi jogok kérdésében. Tehát sokkal jobban koncentrálunk most a feladatokra, mint a múltban. Egy másik példa erre az, hogy a költségvetés támogatási műveletek nagyon fontosak Honduras esetében, 2012 óta ezen műveleteknek az irányítása új iránymutatások alapján történik, és a kockázat kezelés kérdése sokkal fontosabbá vált a költségvetés támogatási műveletekben. A szakpolitikai pár, párbeszédet is megerősítettük. Tehát az ilyenfajta műveletek sokkal erősebbé váltak. Egy harmadik példa a teljesítménykezelés. A, mint tudják, a bizottság a 2014-2020-as együttműködési keretben sokkal nagyobb figyelmet fordít, fordít az eredmény keretre a több éves programok esetében mindegyik országot illetően. A legjobb mutatókat próbáljuk használni ezekre a programokra, és nyilvánvalóan intézményi munka is áll ezek mögött. Például Hondurasszal kapcsolatban segítünk az országnak a statisztikai rendszer megerősítésében. Tehát több olyan dolog van, amelyel foglalkoztunk minden régióbeli országra, országot illetően, de Honduras esetében az ajánlások, mint például a jelentés megjelenése után van egy szakértő a költségvetési támogatásra, aki a makroökonomiai kérdésekkel is tud foglalkozni, és a pénzügyi irányítással. Ez a szakértelem korábban hiányzott a delegációból, most már megvan. Ez egy kis példa mindezekre. Nyilván vannak más intézkedések is, amelyek most történnek. Például az EU donorok közös összehangolása, mint például a, a, ezt úgy hívjuk, hogy közös folyamat, és jövő évben a közös válaszadás is megtörténik ebben az országban. Tehát végeredményben örülünk annak, hogy az Európai Bizottság támogatása valóban fontos volt az ország számára, és a kulcsfontosságú ágazatokban eredményeket is hozott. Ugyanakkor ez a jelentés most egy irányítási eszköz számunkra. Tehát foglalkozni tudunk a kérdésekkel magában Hondurasban, de azon túl is. Például a szakérdelem kérdése a költségvetési támogatási műveletekben az egész régióra kiterjeszhető most, vagy akár azon túl is. Üdvözöljük a meghívást, a nem, tehát hogy a segítségnyújtás hiányának a költségeit megbeszélni. Ez nem csak Honduras esetében érdekes, hanem ez egy mindent érintő kérdés. Ön említette Ajala asszony, azt, hogy a számvevőszék megvizsgált egy együttműködési időszakot, amelybe bele tartozott a politikai válság is 2009-ben, de a pénzügyi válság is. Tehát mindenkit arra biztatok, hogy nézzék meg azokat a grafikai adatokat, például Eklexefál, spanyolul, ahol az ország szélsőséges szegénységét illetően azt látjuk, hogy a válság alatt megnövekedett, tehát emelkedett a szegénység, de 2013 után újra visszaállt. Az EU együttműködése, a bizottságnak, az Európai Bizottság segítsége ehhez hozzájárult különösen a költségvetési támogatási eh, műveletek során, vagy segítségével. Ennyit már szerettem volna mondani. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Nos, akkor zárásként Szalafranka kolléga még. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretem volna elmondani, hogy különösen nagy öröm számomra, hogy részt vehetek ebben a vitában, ugyanis én voltam a parlament delegációjának a vezetője, a közép-amerikai delegációnak a vezetője, jelentéstevő is voltam, és volt lehetőségem Brazília nagykövetével és nagyon-nagyon nehéz körülmények között volt akkor az ország, illetve Honduras képviselőjével, amikor Honduras nagyon nehéz helyzetben volt, illetve egy olyan választási folyamatról volt szó, amit az Európai Unió figyelemmel kísért és támogatott. Ezért nagyon örülök most ennek a számvevőszéki jelentésnek, és hogy a jelentéstevő azt mondja, hogy az Európai Unió intézkedései, fellépései fontossága miatt szükségesek voltak, helyén valóak voltak, és általánosságban a várt eredményeket elérték. A asszony emlékeztetett arra, hogy mi a cél, egy olyan országról van szó, ahol a szegénység a lakosság 68%-át érinti, elképesztő mértékű az erőszak, ezért nagyon nagy mértékben támaszkodnak az Európai Uniós pénzügyi támogatásokra. Ez különböző pénzügyi eszközökkel valósul meg, illetve egy olyan támogatás segítségével, ami egy makrogazdasági támogatás, és ez nyilvánvalóvá teszi, ahogyan a bizottság képviselő is elmondta, nyilvánvalóvá teszi, hogy sokkal komolyabb, részletesebb módon kell összpontosítani arra, hogy hogyan kell fókuszálni az ilyen új kontextusokban az Európai Uniós támogatást, akár az ENSZ keretén belül. A bizottság egy nagyon érdekes kezdeményezést javasolt, ezt a plenárison is már megbeszéltük, és azt gondolom, hogy az országoknak nyújtott támogatást kombinálni kell a szabadkereskedelmi megállapodásokból származó előnyökkel. Nem szeretnék hosszan szólni, csak szerettem volna néhány következtetést levonni. A szemvevőszék jelentése azt mondja, hogy az Európai Uniós fellépésnek egy kicsit koherensebbnek és konkrétabbnak kell lennie, és valamilyen módon pedig egyértelműben kell meghatározni a prioritásokat, egyértelműen itt a szegénység elleni küzdelemről beszélünk ebben az esetben, és valamilyen módon szintén arra kell törekedni, hogy a költségvetési támogatási műveleteket valamilyen módon egy koherensebb keret ketten belül kelljen, lehessen meghatározni, mérni kell a konkrét eredményeket, ez nagyon gyakran a képesség, befolyásolási képességeinken kívül áll, de fontosnak tartom, hogy egy olyan ország esetében, mint Honduras, amely jelentős összegeket kapott a jelenlegi pénzügyi terv keretében, képesek legyünk mérni azt, hogy az általunk nyújtott támogatás, ami szerintem szükséges támogatás, ezt hangsúlyozom, az Európai Unió pozitív partneréről van szó, tehát, hogy ezek a támogatások milyen mértékben szolgálják azokat a célokat, amelyekre ezeket a támogatásokat szántuk. A számvevőszék jelentésében azt is olvastam, hogy milyen fontos, hogy a honduraszi delegáció megfelelő makrogazdasági személyzettel rendelkezzen. A Nicaragua delegáción keresztül nyújtják ezeket a támogatásokat, ezért azt gondolom, hogy a számbevőszék észrevételeit, illetve az abban rejlő problémákat sikerült leküzdeni. Tehát a kérdés az, hogy az várt eredményeket sikerült elérni, a számbevőszék azt mondja, hogy igen, ugyanakkor viszont az intézkedések, a fellépések hatásai jobbak is lehetnek, volna, a nehéz körülményekhez kellett alkalmazkodni, vagy kellett volna alkalmazkodni, és hogy az irányítás terén milyen fejlesztésekre van szükség. Tehát a frakciómnak ez az álláspontja. Nagy érdeklődéssel hallgattam a számbevőszék, a jelentéstevő és az Európai Bizottság beszámolóját, és azt gondolom, hogy mindannyiunkat az a cél vezérel, hogy ezeket a támogatásokat fenntarthassuk, ugyanakkor törekedjünk arra, hogy ezek a támogatások valóban megfeleljenek a céloknak, legyenek hatékonyak, és így jobban lehessen ezeket az alapokat igazgatni és kezelni. Köszönöm szépen. Ja, herzlichen Dank. Frau Jakobsen. Köszönöm szépen, Jakobsen asszony zárszóként. Köszönöm szépen, elnök asszony. Volt egy megjegyzés a megvizsgált, ellenőrizett időszakot illetően. Próbáljuk ezt egyensúlyba hozni, elsősorban projekteket vizsgálunk, ellenőrzünk, hiszen a pénz vonalát kell követni, és mert fontos, hogy a legmagasabb mennyiségű támogatást tudjunk elérni. Ez november 15-től április 16-áig tartott, de nyilván 2014-ben kezdődtek a projektek, és 15-ben fejeződtek be, tehát nyilvánvalóan ez azt is jelentette, hogy késlekedtek a projektek, és ezért az auditálás időszaka is kitolódott. A bizottságnak a megjegyzése az eredménykeretet illetően szeretnénk ezt már a valóságban is látni, ugyan gyakran azt látjuk a jelentésedben, hogy azt a következtetést kell levonnunk, hogy az mutatók és célok esetében, kiválasztása esetében vannak problémák. Tehát, hogyha nem látjuk a konkrét meghatározásokat a keretben, akkor nehéz a hatást megmérni tehát hogy milyen eredményeket ért el az ellenőrzés, a, tehát hogy a támogatásokkal milyen eredményt értek el. Tehát érdekes a bizottság eredményeit megvizsgálni, tehát hogy legyenek jó célok és mutatók, hogy megvizsgáljuk az eredményeket. Köszönöm szépen. Nagykövet úr, szót kért? Gracias, presidencia. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt képviselők! Először is szeretnék köszönetet mondani a hozzászólásokért azok részéről, akik felszólaltak az előbbiekben. Szeretném elmondani, hogy számunkra ez a jelentés egyértelmű jele annak a kitűnő együttműködésnek és kölcsönös elszámoltathatóságnak, amely megvalósult, és ezért köszönjük Köszönjük a számbevőszéknek az említett jelentést. Szeretném elmondani, hogy ez a jelentés igen hosszú volt idő tekintetében, és nagyon fontos politikai válságokat éltünk meg, nemzeti egység, jogi reformok és nagyon komoly intézményi reformok valósultak meg ezen időszak során. Hondurasban ezen időszak során gyakorlatilag minden megtörtént, a jelentés azonban még mindig érvényes és még mindig pozitív. Fontos megemlíteni, hogy ugyanebben az időszakban egy nyomonkövetés, egy monitoring tevékenységet valósított meg a kormányunk a támogatásokkal kapcsolatban ha ható, hatékonyság, támogatás hatékonyság elvét megvalósítják-e, és ebben az Európai Unió legfontosabb volt a Honduras fejlődéséhez való hozzájárulásban, különösen a juttatott támogatás tekintetében. Tehát az Európai Unió esetében sokkal nyitottabbak voltunk. Hondurasnak nyilván megvannak a kihívásai. Idén lesz még egy választás megfigyelési misszió novemberben. Három misszió érkezett Hondurasban, és mind a három nagyon pozitív eredményekkel zárult. Tehát ne felejtsék el, hölgyeim és uraim, hogy Honduras 2010 után még mindig egy nagyon sok kihívásokkal megbirkózó ország, azonban nem ugyanaz az ország, mint korábban volt. Tudjuk, hogy ezek a kihívások még mindig jelen vannak, tudjuk, hogy mit kell tennünk a korrupció elleni küzdelemben, a kábítószer kereskedelem ellen, a nemzetközi szervezet bűnözés ellen, a szegénység elleni küzdelemben még nem tettünk meg mindent, nem tettünk eleget, de nagyon fontos, hogy az Európai Unió támogatása nagyon fontos és értékes. Nyitott ország vagyunk, kérem, hogy jöjjenek el, látogassanak el hozzánk. A Szendel képviselőasszonynak is már továbbítottam ezt a meghívást. Jöjjenek el a Hondurasban. Az Európai Uniónak legyen még egy intézménye, amely megtekinti, hogy milyen előrelépéseket értünk el. Nyilván messze van az ország, de el kell jönniük azért, hogy lássák saját szemükkel a helyi valóságot. A jelentés tartalma nagyon pozitív volt. Az Európai Parlament Fejlesztési Bizottsága például tavaly szeptemberben ellátogatott hozzánk, és nagyon pozitívan állt hozzá a tevékenységünk, az ott elért előrelépésekhez, és elismerte, hogy nagyon értékes és fontos előrehaladást ért el az ország. De hát nyilván olyan ország vagyunk, amely még mindig küzd, tudjuk, hogy nagyon nagy kihívásaink vannak, a bűnözés elterjedtsége még mindig nem csökkent eléggé. A gazdasági mutatók pozitívak, az ország gazdasági szempontból növekszik, azonban ez a növekedés nem ér el minden Hondurasi polgárhoz, nem jut el minden társadalmi réteghez. Ezért szeretnénk, hogy a nemzetközi közösséggel közös kötelezettséget vállaljunk. Elnök asszony, hogyha nehézségeink is vannak az átláthatóság terén, akkor jöjjön el hozzánk a Transparency International és vizsgáljon meg emberi jogokkal. Nem csupán olyan társadalmat akarunk kiépíteni, amely támogatja az emberi jogokat, hanem érvényesítés azokat. Genfbe is elutaztunk emiatt. Tehát, hogyha bármilyen kihívásról is van szó, és hogyha azt tudjuk nemzetközi szinten, vagy akár egy baráti országgal be tudjuk azonosítani, készen állunk arra, hogy megállapodásokat kössünk és lépjünk. Honduras átalakulóban lévő ország. Köszönöm. Köszönöm szépen, nagykövet úr. Köszönöm szépen nagyon örülünk, hogy ilyen szimpatikusan szólt hozzá. Minden jót kívánunk országának, és végül megadnám a szót a jelentéstevő asszonynak. Köszönöm szépen, elnök asszony! Azt hiszem, hogy eh, némiképp összefoglaltuk azt, hogy hogyan dolgoztunk, milyen nehézségeink voltak, milyen bonyolult problémákat kellett megoldanunk, de gyakorlatilag ez a formátuma annak, hogy hogyan dolgozik a számvevőszék, az Európai Bizottság, a mi bizottságunk és az ország maga. Ez egy nagyon dinamikus formátum, amely a közös tanulást célozza. Nyilván voltak hiányosságok, ahogyan rámutattak, és azt is be kell mutatni, hogy amikor viszont ezeket a hiányosságokat sikerül leküzdeni, akkor nagyon fontos, hogy az ország a megfelelő úton induljon el, tanulni kell tehát, ki kell aknázni azokat a lehetőségeket, hogy ne csupán egy olyan ország, mint Honduras, és itt most megint csak köszönetet kell mondani azért az együttműködésért, azért a pozitív együttműködésért, amely nagyon súlyos válságok ellenére nagyon jól megvalósult, és szeretném, hogyha ezt a tapasztalatot más országokra is át tudnánk ültetni, tehát kettős köszönettel is vagyok, hiszen nagyon fontos tanulmányi folyamat van, ami más országokkal, harmadik országokkal akár, illetve az Európai Uniós országokkal kapcsolatban szintén megvalósítottunk. Ezért tehát Jakobsen asszony elképzelései a saját javaslatunkban is szerepeltek, hogy legyen egy nyomonkövetés az ilyen jellegű ellenőrzéseknél, ahol van egy kritikus pillanat, amelyet az Európai Uniós támogatásokkal sikerült leküzdeni, ugyanakkor viszont a mutatókat lehet már javítani, és hogyha vannak van szükség beavatkozásra, akkor legyen meg, módosítsunk, ami módosítható, a mi részünkről és az ország részéről is egyaránt köszönöm. Nagyon köszönjük. Akkor ezzel lezárjuk ezt a napi rendi pontot. Nagykövet úr, nagyon köszönjük, hogy itt járt nálunk. Most pedig a nyolcadik pont, a BEKU vagyonkezelői alap. Jávor úr a jelentéstevőnk, Jakobsen asszony. És akkor tessék önél szó. Köszönöm szépen, elnök asszony, hölgyeim és uraim! Köszönöm az alkalmat, hogy röviden bemutathatom ezt a különleges jelentést a vagyonkezelő alapval kapcsolatban. Na, több évtizeden át a közép európai köztársaságban nagyon nagy szegénységet és gazdasági problémákat kal kellett, hogy szemben nézen. 2016-ban az ENSZ-nek a emberi fejlődési indexén mutatóján is nagyon szegény eredményt ért el. Több mint a fele a lakosságnak szüksége van nemzetközi segítségre. Nagyon sokan a szomszédos országokba is átmenekültek. Mi, mi már több mint 30 év a partnerai vagyunk a Kezelép-Afrikai Köztársaságnak, és mi vagyunk a fő partnerük. Az utóbbi négy évben az EU több mint 500 ezer euróval segítette az országot, és 2014. júliusában a vagyonkezelő alapot, a bekúi vagyonkezelő alapot hozták létre, hogy a válságból ki tudjon lépni, és újraépítés kezdhessen az ország. Az audit, a vizsgálat azt nézte meg, hogy a vagyonkezelő alapot hogyan kezelik, és hogy elérte a célkitűzéseit. Elsősorban a 2014-es kezdetetre koncentráltunk, és egészen 2016-ig 11 projektet vizsgáltunk még, és 31 különböző szerződést, amelyet finanszíroztak. Mit, milyen eredményt értünk A jelentésnek az üzenete az, hogy a Bekói agyonkedőző alapot egy nehéz országkörülmények között hozták létre, ezért szükség volt, hogy javítsák az irányítást azért, hogy a megfelelő potenciát elérhessék. Ugyanakkor elismerjük, hogy az alapnak a felállítása szükséges volt. A Béko vagyonkezelői alapot nagyon rövid idő alatt hozták létre, és az, az Európai Bizottság még nem állította fel azt az analitikai keretet, amely strukturált értékelést tudna tenni a komparatív, tehát az összehasonlító előnyeiről az ilyen vagyonkezelő ipar alapnak ugyanakkor nem átfogó szükségleti elemzésre alapult ez. Ezen kívül az alapnak a ö, irányítása nem érte még el az összes lehetőségét. Először is a donorok koordinálását illetően kevés befolyása van, azon kívül a kiválasztási folyamatokat átláthatóbbá és költséghatékonyabbá kell tenni, ezért az irányítás és az irányítási költségeket még nem számolták ki, és az ellenőrzési, monitorozási mechanizmusokat még teljesen ki kell alakítani. 146 millió euró összeggel kellett az alapnak gazdálkodnia, de még mielőtt ezt felállítottak volna, és érkeztek eszközök. Ezt az a partnerekkel együtt kell, és átláthatóan és helyi ellenőrzésekkel létrehozni, azért, hogy az egész alap működése sikeres lehessen. Habár a biztonsági környezet nagyon nehéz, az eredményeket azért sikerült eledni, és pozitív eredményeket elérni az alap segítségével. Azt javasoljuk a jelentésben, hogy az Európai Bizottságnak javítani kellene a BECU vagyonkezelő alap tervezésén és irányításán, de általában az EU vagyonkezelő alapokról kapcsolatban is. Ezen kívül további iránymutatást kell biztosítani, az, hogy a segélynek az eszközét kiválassák, és hogy szükség felmérésekre van szükség. Ezen kívül a donorok összehangolására is szükség van, a kiválasztási folyamatok és a teljesítmény mérésre is szükség van. Három másik vagyonkezelő Európot is felállított az EU, és aztán továbbiakat is akar. Reméljük, hogy ebből a tapasztalatból következtetéseket lehet vonni a többire is, és a hiányosságokat figyelembe venni és helyrehozni. Köszönöm szépen. Ja, herzlichen Dank. Köszönöm szépen, most pedig a raportőri a szó tessék. Thank you, Chair. And... Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönjük a számbevőszőknek ezt a jelentést a Beko alappal kapcsolatban, mint ahogy részletesen hallottuk, a Közép-Afrikai Köztársaság egy olyan ország, amelynek leginkább szüksége van a fejlesztési támogatásra és az EU sigetségére. Tehát mm, észszerű volt ennek az alapnak a felállítása és a támogatás, pénzügyi támogatás nyújtása a közép-afrikai köztársaságnak. Ez a vagyonkolázói apa az első azok között, amelyeket az Európai Bizottság állított fel 2014-ben, tehát ez tulajdonképpen egy kísérleti projektnek is tekinthető, ugyanis a tapasztalatai nagyon számlá, fontosak lesznek bármilyen további ilyennek a felállítására. A donorok Németország, Olaszország, Svájc, Hollandia hatalmas összeget biztosított erre, tehát érdemes megvizsgálni, hogy ezt hogy te, költötték el tulajdonképpen az Európai Számvevőszéknek részletes a jelentése, és rámutat a problémákra. És ez az első tapasztalata az Európai Bizottságnak a saját maga által felállított vagyonkezelő alapra, és hogy hogyan irányítják ezt. A következtetések amelyek azt mutatták, hogy ugyan nem volt formális, strukturált vizsgálat, de azért szükség van arra, hogy megvizsgálják a BECO alap, vagyonkezelő alapnak a felállítását és működését. De tulajdonképpen a jó hír az, hogy nem követtünk el nagy havát, de hát ez inkább szerencse kérdése. Tehát azt hiszem, hogy szükség van rendszerbeli megközelítésre, azért, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy hogyan kell javítani a megközelítésen, hogy a megfelelő biztosítékok és garanciák is segítsék ezt a alapot, tehát hogy a struktúrája jól működjön. Egyet értek a számbevőszék jelentésével, hogy az, az seg, a támogatási eszközöknek a kiválasztása nagyon fontos, tehát csak ezt szeretném még egyszer hangsúlyozni. Végül pedig két dolgot szeretnék hozzátenni. Szerintem a BEC vagyonkezelői alappal ö, megtapasztaljuk azokat a problémákat vagy nehézségeket is, amelyekkel ö, szembe találkozunk az Európai Fejlesztési Alap keretében. Elsősorban a koordináció szempontjából, hiszen ez a probléma állandóan visszatér az Európai Fejlesztési Alap keretében. Tehát számomra ez rendszerbeli problémát jelent, és ezért ezen javul, javítani kell. Végül pedig csak reménykedhetünk abban, hogy az átláthatóbb, gyorsabb és költséghatékonyabb folyamatok, a minotorozás például jobban kialakításra kerülnek, és a bizottság minél hamarabb megteszi ezt tehát ezt várjuk, és csak arra ösztönzöm a bizottságot, hogy ezeket az erőfeszítéseket megsokszorozza. Köszönöm szépen. Most pedig a DEFCO részéről, a főigazgatóság részéről a bizottsági szó. Köszönöm szépen elnök asszony, köszönöm a raportőrnek és Jakob Zenasszonynak is az előadását. Csak egy gyors reakció. Valóban ez volt az valaha létrehozott első vagyonkezelői alap, és ez legelső auditja ennek az alapnak, úgyhogy ez valóban egy kísérleti projekt, sőt, nagy vállalkozás Közép-Afrikában, azt kell, hogy mondjam, de ami a megközelítést illeti, hát ez volt az első audit, és nagyon érdekes volt látni a számvevőszékkel együtt, hogy mit lehet elemezni egy vagyonkezelői alapban. Ami azt illeti, és el kell, hogy mondjam, hogy általában végben nagyon nagyra tartjuk ezt a jelentést, véleményt, de ami a strukturált értékelést illetően szerintem észben kellene tartani azt, hogy egy vagyonközelői alapnak a létrehozása az egy EU-s döntés. A bizottság részt vesz benne, és legalább egy tagállam. Ami azt jelenti, hogy politikai dimenziója is van annak, hogy most miért avatkozunk be. Mi a költség annak, ha nem avatkozunk be? Ha nem avatkozunk be Közép-Afrikai Köztársaságban, akkor annak nagyon nagy a költség, és nagy is volt 2014-ben. De ne kell, hogy mondjam, hogy eh, ahogy a pénzügyi szabályokat fogalmazzuk meg a kritériumokat. Talán most az a probléma, hogy ennek a teóriája összeütközik most a gyakorlattal. Van egy ország válsághelyzetben, gyorsan kellene értékelni a helyzetet, voltak workshopok, szemináriumok ezzel kapcsolatban, mik a szükségletek. Valóban hogyha azt mondjuk, hogy kell egy 30 oldalas elemzés, erről nem, nincsen ilyen, de hogyha arról van szó, hogy mi volt a szándék a pénzügyi elképzelések mögött, és hogy mit lehet megtenni egy vagyonkezelői alappal válsághelyzetben, ezt áttekinthetjük. Tehát szükség van az értékelésre, csak ne legyen kiterjedt, hosszú, legyen egy egyszerűsített. Ami a donor koordinációt illeti, valóban a vagyonkezelői alap az egy közös gyakorlat, úgyhogy a többi tagállammal való együttműködés csak akkor mehet tovább, hogyha minden tagállam elkötelezi magát a donor koordináció mellett. Egyébként a donor koordináció magának a részvevő országnak a feladata lenne, de gyakorlatilag Közép-Afrikában nem volt állam, mert a választások előtti időszakról beszéltünk. Egyébként a választásokat illetően támogattuk ezeket, volt egy olyan koordinációs struktúránk, amit sikerült megvalósítani, és valóban a kormány az, aminek ezt most már át kellene, hogy vegye, de a vagyonkezelői alapban azért a projekteket, amiket Beku nyújt be, kezeljük, de rendszer szerűen most azért rá kellene kérdezni a tagállamoknak, hogy a Beku mellett mit tesznek, mert biztos vagyok benne, hogy mindenki ugyanazt a csatornát használja a szelekciós csatornákat, eljárásokat, illetően nem különbözik a vagyonkezelői alap esetében a többi e, választási procedúrától, úgyhogy a toolboxban rendelkezésre álló eszközöket használjuk. Én szeretném, ha gyorsabb lenne, de arra ügyelni kell, hogy az átláthatóság megmaradjon. A monitorozás és értékelés, az M&A, M&A eh, hát indikátorokat használunk, megpróbáljuk felmérni, hogy milyen eredményeket várunk, de most eh, ezt rá kell vetítenünk a DEFCO segítségével a vagyonkezelői alapra specifikusan. Az ajánlásokban E, hát ezeket áttekintettük, elfogadtuk. És már néhányat gyakorlatban is megvalósítunk, mert a vagyonkezelői alap az már működik. Úgyhogy ez a jelentés csak javára vált az alapnak, és nagyon sokan megkapták a DEFCO-ban. Köszönöm. Jakobzen asszony, tessék. Uh, thank you. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azt hiszem, hogy a bizottság kezdeményezése, ami az ajánlásokat illeti, a jövőbeli támogatási alapokkal kapcsolatban szerintem nagyon nagy segítséget jelent a támogatási alapok számára, illetve e jelentéssel kapcsolatos nyomonkövetési teki- tevékenységünk tekintetében is, úgyhogy köszönöm szépen. És a jelentéstevő. Nagyon gyorsan teljes mértékben értem, hogy a, akkor egy válsághelyzet volt az országban, gyorsan kellett lépni, és nem volt arra lehetőség, hogy száz oldalas értékeléseket rendeljenek meg, és természetesen, hogyha az ember gyorsan reagál, akkor e, hibákra kerülhet sor, ezt a kockázatot el kell ismernünk. Azt mondom, hogy mivel ez az első alkalom, hogy az Európai Unió ilyen jellegű finanszírozási tevékenységet, illetve programot valósít meg, tanulnunk kell, a helyzetből, ezért nagyon fontosnak tartom, hogy a projekt eredményeit gondosan végez, vizsgáljuk meg, ugyanis támogatom én az Európai Unió részéről természetesen ezeket a gyors reakciókat az ilyen válsághelyzetben lévő régiók, országok viszonylatában, de a lehető legjobban kell reagálnunk ilyenkor, és szerintem a Beko alappal kapcsolatos eh, tapasztalatok nagyon fontosak. Gyakorlatilag ugyanazon az oldalon vagyunk, vagy mindannyian ugyanazon az oldalon vagyunk, mindannyian azt szeretnénk, hogyha eredményes, hatékony, jó fellépések történnének a jövőben, és ezen dolgozunk. Yeah, thank you very much. We are the... Köszönöm. Ezzel letudtuk a mai délelőtti napirendet, és szeretnénk mindenkit emlékeztetni, hogy fél háromkor folytatjuk, fél háromkor az ülést. Nem az én elképzelésem volt ez, de Finország lesz a téma, és uh, van egy projektünk, ahova várjuk a főtitkárt, és ezért mindent előre kellett nyomnunk, úgyhogy uh, délután fél háromkor az a megtiszteltetésért mindenkit, hogy akkor kezdhetjük az ülést. Köszönöm.